Señorías, abre la sesión. El primer punto del día tiene que ver con el informe. Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülést. Az LKB 2010-es éves jelentésére térünk most rá. Jelentés tevőnk kapja most meg a szót, Pászász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a jelentést mediterrán liberálisként írtam. Ez egy eléggé ritka állatfaj. Liberálisokként mi a költségvetési fegyelem támogatói vagyunk, és elvként valljuk az európai költségvetési harmonizációt, egységet. Az euróval kapcsolatosan a véleményem sok kollégám véleményét tükrözi, ami az eurót illeti, illetve Zapatero miniszterelnök szavait, idézem, hogy az euró nélkül sok ország valuta korlátozást, az ügynevezett korralítót kellett volna, hogy megélje. Mindenek szellemében írtam jelentésemet. Ami a válságkezelést illeti, én üdvözlöm az EKB 2010-es piaci intervencióját, illetve az idén nyári intervencióját, ugyanis ez az az intézmény, amely erkölcsi és anyagi erővel rendelkezik ilyen intervencióhoz. Enélkül a helyzet, az euró nélkül sokkal rosszabb lenne a helyzet, mint ahogy ezt Werner Langen múlt héten is elmondta. Ugyanakkor az EKB beavatkozásainak korlátait illetően meg vagyok győződve arról, hogy a monetáris politika nem tud minden problémát orvosolni. Az EKB mérlegében eh, egyre nagyobb arányban szerepelnek a kockázatos eh, eszközök. A az Európai Bizottság és a tagállam válságkezelési intézkedéseire rátérve, és most Konkrétan gondolok azon tagállamokra, ahol eh, hiányoznak, eh, elmaradtak a reformok, például Spanyolországban. A gazdaság irányítás eh, szempontjából a költségvetési fegyelem a további integráció szempontjából alapvetően fontos. És ez nem lehet a holnap, ugye minden esetre a vitát már most meg kell kezdeni. Én mindenféleképpen osztom Trissé úr véleményét, konkrétan, hogy szükség van egy eurós szint, európai szintű pénzügyminiszterre annak érdekében, hogy az euró hatékonyságát növelni tudjuk. A jelenlegi válság elsősorban adósságválság, és rámutat arra, hogy a monetárius unióban a költségvetési fegyelem nem csak a tagállamokra vonatkozik. Végezetül pedig szükség lenne egy európai kincstárra vagy pénzügyminisztériumra is, ami bizonyos feladatok alatt, alól mentesíthetné az EKB-t. Én támogatnám az eurókötvények kérdését, ha ezáltal csökkenhet a hiteles, hitelfelvétel költsége, illetve megbüntetné a túlzott költségvetési deficitet felhalmozó országokat. Az európai integráció ebből a szempontból szorosan összefügg az EKB tevékenységével. Én az EKB jelentésének tárgyalása során ezeket a kérdéseket mindenféleképpen fontosnak tartom. Ami pedig az átláthatóságot illeti, én a kormányzó tanács üléseinek jegyzőkönyveit ajánlanám elolvasni, Épp úgy, mint a svájci, a brit és a japán jegybank jelentéseit, ugyanis itt nyilvános elszámoltathatóságra, felelősségvállalásra van szükség. Egyébként a kormányzó tanácson belüli egyensúlyak, vagy annak hiányával kapcsolatos spekulációk csak súlyosbodhatnak. A kormányzó tanács jegyzőkönyve ezeket a jegyzőkönyveket nyilvánosságra kell hozni az ilyen spekulációk megakadályozása érdekében, és ajánlom figyelmükbe a jelentésemet, illetve várom véleményüket. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Tremoza úr, Thomas Mann úr kér szót. Gondolom Mitchell úr nevében szól. Köszönöm szépen. Hát a néppárt mindig szívesen emelkedik szóra, hogy a frakcióm álláspontját tudom-e képviselni összességében németként, ezt nem tudom, hiszen épp a gazdaság témakörében előfordul, hogy itt-ott eltér a véleményünk. A liberális kolléga alapvető álláspontját osztom. Hazámban, Németországban viszonylag jól működik a szövetségi kormány, ahol a kereszténydemokraták és a liberálisok alkotnak koalíciót. Azt hiszem, ez egy kicsit jobban működik nálunk, és a legközelebbi szövetségi választásokig még van időnk bizalmat nyerni a szélesebb társadalmi körökben is azt hiszem összességében azért jó munkát végzett a német kormány. Azt gondolom, a legfontosabb a költségvetési fegyelem, ezzel egyetértek, hogy az Európai Központi Bank beavatkozott, ezt rendkívül jónak tartom. A német szövetségi elnök beszédében utalt arra, hogy az Európai Központi Bank állandó beavatkozása nem támogatandó. Én mást másképp vélekedek erről. Úgy gondolom, hogy a politika által elkövetett hibákat korrigált az Európai Központi Bank. Úgy gondolom azonban mindazonáltal, hogy az LKB-t is bírálni kell néha, attól függetlenül, hogy független intézményről van szó, csak azért, mert az EKB többnyire jó munkát végez, azért mi európai parlamenti képviselőként bírálhatjuk is, és megkérdőjelezhetjük néha az intézkedéseit. Mindazonáltal azt hiszem, hogy az LKB jó munkát végzett, és jól tette, hogy beavatkozott. Arról, hogy mikor kell államkötvényeket felvásárolnia az LKB-nek, Erről különböző vélemények vannak. Trissé hétfőn, de már korábban is utalt rá, hogy nem csak államkötvényeket vásárol meg az LKB, hanem gondoskodik arról hogy később más pénzeket vissza kell fizetni. Azt hiszem, fontos ezt is látnunk. Fontos elemnek tartom azt, hogy annál a kérdésnél, hogy mely intézményeket esetében elfogadható a beavatkozás, azt gondolom, hogy az LKB az, amely hosszú távon kiváló munkát végzett a stabilitás fenntartása tekintetében. Számos kormány, függetlenül attól, hogy milyen párt háttérrel rendelkezik, többször is megragadta az alkalmat, és eljárt az LKB e döntéseivel szemben, de utolsó sorban azt mondhatjuk, hogy az LKB e függetlensége mégis az állampolgárok javára vált. Éppen ezért Kicsit kritikusan látom azt az állítását a jelentéstevőnek, hogy a jelentéseket közzé kellene tenni. Hogy mikor kell megvásárolni az államkötvényeket a bajba jutott országok részéről. Nos, német kollégák az LKB-n belül kritikusan látták ezt, és ellene szavaztak Tudjuk mindannyian, és az újságírók révén tudomást is szerzünk róla, hogy gyakran titkos ülések alkalmával születnek a döntések. Nem tudom, hogy a jelentések közzététele valóban előbbre juttat-e bennünket éppen ezért. Az LKB ezért miért, miért volt eddig ellene a jelentések közzétételének? A decemberi megbeszéléseink során Frankfurtban újra és újra megtudtuk az LKB-től, hogy nem akarják, hogy kívülről ér- érkezhessen valamiféle beavatkozás, amely utána ellensúlyozza az LKB intézkedéseit. Emellett nem akarják azt sem, hogy nyilvánosságra jussanak az LKB-n belüli ellentétek. Ez egy további érv. Összességében azt gondolom, hogy a jelentés világosá teszi, mennyire fontos az LKB, az EKB függetlenségét továbbra is szavatolni kell. Egyetértek azzal is, hogy a jövőben kell majd egyszer egy közös európai pénzügyminisztérium, mint ahogyan kell egy közös európai gazdaságirányítás is, de ennek legyen ellenőre úgymond az Európai Parlament, nem azért, mert mi rendkívül nagy hatalommal rendelkezünk, hanem azért, mert a Lisszaboni szerződés ehhez jogalapot biztosít. Ahol ellenőrizni kell, ott az Európai Parlament a megfelelő szereplő összességében. Tehát azt gondolom, hogy a kolléga által felvázolt megközelítés egy jó megközelítés, liberális, talán kissé kereszténydemokrata jellegű is. Összességében azt gondolom, hogy egy jó alappal rendelkezünk ezzel a jelentéssel, és az Európai Központi Bank intézkedéseit mindig támogattuk eddig is, és amikor bírálattal illettük intézkedéseit, akkor a monetáris párbeszéden belül mindig sikerült feloldani az ellentéteket. Néhány módosító indítványjal javítanék még a szövege, szövegen, de összességében egyetértek vele, de még egyszer hangsúlyozom, nem a néppárt nevében beszéltem, hanem a saját véleményemet mondtam el. Köszönöm. Eh, Köszönöm, úr. Én is az EPP tagja vagyok, és azt gondolom, hogy a földközi tengeri liberálisoktól nagyszerű jelentést hallottunk, és most melyik következő hozzászóló következik. Kutas úr. Köszönöm, elnök úr. Én a szocialisták árnyék előadója vagyok, és Tremóza úrnak köszönöm a jelentést. Hétfőn tartottunk egy vitát Trisé úr részvételével, és ez a mai, az akkori vita nagyon jól aláhúzza ennek a jelentésnek a fontosságát. Jelenleg újabb zavarok észlelhetők az eurozónában, és ezért a lehető legmegfelelőbb mechanizmusokat kell megtalálnunk a krízis feloldására. Ilyen mechanizmusokat a, az Európai Központi Bank biztosíthat. Látjuk az európai szintű szolidaritást, és látjuk azt is, hogy az Európai Központi Bank a stabilitási mechanizmuson keresztül támogatást nyújtott a a tagállamoknak. A kérdés ugyanakkor felmerül, hogy ez a legmegfelelőbb segítségnyújtási forma-e? A Az egyik megoldás az euró kötvények kibocsátása, amely az összes hitelállományt csökkenteni, illetve likviditást nyújtana a piacra és előmozdítaná, elősegítené a költségvetési fegyelmet. Egyetértek, hogy közös adópolitikára van szükség Európában, és egy európai hitelminősítő intézetet is létre kellene hozni. Úgy gondolom, hogy egy közös adó stratégia szükséges, beleértve a pénzügyi tranzakciókat terhelő adót. Ez elbátortalanítaná a spekulánsokat anélkül, hogy a gazdasági tevékenységet aláásná. Tremóca úrral a továbbiakban is szeretnék sikeresen együttműködni. Köszönöm. Köszönöm, Kutas úr. Epping úr kap szót. Muchas gracias, señor presidente. Uh, first of all, I would like... Először Először is szeretném megköszönni a jelentéstervezetet Tremoza úrnak. Itt például szóba kerül a nem standard monetáris politika kivezetése és az átláthatóság fokozása. Három elemet szeretnék megvilágítani. Az értékpapírpiac programmal kapcsolatosan a gazdasági és a monetáris unió alapját érintjük. Az LKB-nak nincs hatásköre a költségvetési ügyekbe történő beavatkozásra az eurozóna tagállamaiban ugyanakkor efelé tett lépést, amikor a nehéz helyzetben lévő tagországok államkötvényeit felvásárolta, és majdnem, hogy a rossz banki kategóriába sorodott. Az német jegybank elnökének is csak ceremoniális feladatai vannak. Ugyanakkor itt az európai képviselő európai parlamenti képviselők ezt cáfolták, Langen úr is szólt erről. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a német elnök megjegyzései mindenféleképpen elgondolkodtatóak. Ugyanis itt szóba kerül a bank függetlenségének és integritásának a kérdése, és ezeket a kérdéseket szerintem sokkal egyértelműbben ki kéne fejteni a jelentésekben a módosítások kapcsán. Trissé úr ezen kívül egy egységes, illetve egy közös európai pénzügyminisztérium vagy pénzügyminisztérium létrehozását javasolja, amely képviselné az EU-t a külvilág felé. Ez egy hosszú távú terv, nem holnap vagy a közeljövőben megvalósítandó. Itt egyértelműen túl korai még erről beszélni. Itt ugyanis tipikusan arról van szó, hogy az európai intézmények egy problémát azáltal akarnak megoldani, hogy egy újabb intézményt hoznak létre. És egy nagyon jó példa erre a külügyi szolgálat. Egy hangon kívánunk szólni, illetve ezt vártuk el tőle, de e- nem ez történik, és ez, ez semmi nem garantálja az európai pénzügyminiszter, a bizottság része lenne, és ezáltal egy plusz intézmény jönne csak létre, ami a irányítás problémáját illeti. Itt nem az intézmények hiánya a probléma gyökere, hanem a szabályozás hiánya. Tehát erre jó példa az, hogy a GDP 3%-át nem haladhatja meg az költségvetés hiány számos országban ez azonban már 6%-ot is elér, és ezeket a szabályokat több esetben áthágták a tagállamok. Tehát a végrehajtás, a szabályok érvényesítése is rendkívül fontos. Harmadsorban nagyon gyakran visszatér az eurókötvények kérdése csúcstalálkozókon is. Ramozo úr szólt a mediterrán liberálisokról, Eh, az északi országokban is sok liberális van. Beszélhetünk az olajág liberálisokról, a német, a holland liberálisokról, akik azonban ezt eh, az eurókötvényeket eh, nagyon hevesen ellenzik. Akkor most ki a valódi liberális ebben a felállásban? Nem támogatom az euró értékpapírok elképzelését. A jelentéstevő azt mondta, hogy ez egy mennyiségi, minőségi előrelépés lenne. A költségvetési morális kockázatok kérdése is súlyos. Nagyon sok esetben a kötelezettségeket nem kísérik megfelelő ellenőrzések és a monetáris unió hamarosan adósságunióvá fajulhat. Én nem hiszem, hogy az adósság felhalmozása a válság megoldásának kulcsa lenne. Ha egy ország eurókötvényeket akar kibocsátani, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália, tegye azt nyugodtan. Ez egy jó kiindulás lehet. Ugyanakkor viszont nincs joguk arra, hogy olyan tagállamokat is államkötvények kibocsátására készítsenek, késztessenek, akik ez elől elzárkoznak. Ugyanis nem hatalmazható fel népszavazás útján egy ország arra, hogy euró kötvényeket bocsásson ki. Köszönöm, Epping úr. Giggle úr nem ért egyet önnel bizonyára. Nos, miután meghallgattam a hozzászólásokat és Tremoza úr bevezetését. Nem mondhatom ugyanazt, hogy mediterrán liberális vagyok, de azt elmondhatom, hogy nem sovinista német zöld vagyok, ami egy olyan attitűd, ami már önmagában is eh, fontos. Nagyon könnyű ugyanis most azokban a tagállamokban, ahol jobban megy a, az emberek sora a többiekhez képest, azt mondani, hogy mi ellenezzük az eurókötvényeket, ellenezzük ezt meg azt, de azt gondolom, hogy a helyzet túl komoly ahhoz, hogy ilyen rövid látó gondolkodás rabjai legyünk. Azt gondolom, hogy tényleg van probléma az euróval, tényleg van rendszerkockázat, és köszönöm önnek, hogy erre rámutatott. Léteznek az EKB keretein belül is komoly rendszerkockázatok, e, ugyanis az EKB-nak kellett a tagállamok helyére állnia, és részt vennie a való világ problémáinak megoldásában az eurozónán belül. Nem helyén való a megmentőt kritizálni, már pedig az EKB az betöltötte azt a rést, amit a tagállamok hagytak. Az elsődleges felelősség az EKB-nek természetesen a pénzstabilitásának megőrzése. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, olyan intézkedéseket kellett tenniük, amelyekre ugyan senki nem gondolt korábban, de ezek nem illegális intézkedések. Azok, akik azt mondják, hogy illegálisak voltak ezek az intézkedések, vagy nem helyén valók, azok nem ismerik, vagy nem hajlandók belátni a szerződés tényleges mondani valóját. Tehát ezek az emberek tévednek, ugyanúgy, ahogy Epping úr is téved nem vettek elsődleges piacon kötvényeket, a másodlagos piacon vettek kötvényeket diszkontáron. Egyrészt tehát van egy valós kockázat, ugyanakkor másfelől, hogyha a, gazdas, a közgazdászoknak igazuk van, akkor eh, ott a spanyol és olasz eh, eh, vonatkozásban a piac túlzásokba esett. Márpedig, ha ez igaz, akkor a másodlagos piacon beszerzett olasz-spanyol kötvényeken az LKB végül is majd profitot fog csinálni nem azt mondom, hogy tapsolnunk kell, és nem azt mondom, hogy örülnünk kell annak, hogy az EKB ilyen szerepet kellett, hogy eljátszon. De nem szabad kritizálni azokat, akik legalább vállalták a feladatot. Egyetértek tehát a raportőr azon felvetésével, hogy mivel látjuk ezeket a kockázatokat, ezért kérjük a tagállamokat arra, hogy egy föderálisabb rendszerben gondolkodjanak el, rendszeren gondolkodjanak el az eurozónán belül. Az EKB-nak vállalnia kellett ezt a felelősséget, és valóban ebből következően erősebb szakpolitikai integráció irányába kell, hogy elmozduljunk. Thomas Mannal is egyetértek, aki azt mondja, hogy mindezt a közösségi módszeren belül kell végrehajtani, mert erre a kormányközi megoldások alkalmatlanok. És ezt németként is mondom, mert egész egyszerűen nem elfogadható az, hogy német-francia csúcs találkozókon hozzunk létre új struktúrákat. Ezeknek az új módszereknek, eszközöknek az európai keretek között kell megszületniük. Epping úrnak abban igaza van, hogy mindehez szerződés módosításra is szükség van, ez igaz. És becsületes, becsületesen akkor járunk el, hogyha ezt kimondjuk. A az eurozóna válságkezelésének csúcstalálkozókon történő e, kezelése jár bizonyos következményekkel. E, nem akarok most itt adatokat idézni önöknek, de miután az alapvető megközelítést üdvözöltem, néhány olyan dologra is felhívnám a figyelmet, amit azonban problémásnak tartok ebben a jelentésben. Szerintem legalábbis kérdéses az, hogy a három trojka csoporton belül az EKB volt mindig az a volt az a szereplő, aki a fegyelmet kikényszerítette. Szerintem helyén való az, hogy azok az országok, amelyek az e esff ből támogatást kapnak, azok bevezessék a költségvetési fegyelmet. Ugyanakkor az LKB e másfelől az a szereplő is volt, aki a legkevésbé érzékeny, vagy amely a legkevésbé érzékeny szociális problémákra. Tehát egy szociálliberális álláspontból azt lehet mondani, hogy ne a legszegényebbek viseljék az összes terhet, hanem azok is, akik a nagy magájövedelmekre szert tettek, és ez valóban megtörtént. Olaszországban pedig éppen azt látjuk, hogy az első intézkedés, amit mégsem hoznak meg, az a vagyonadó bevezetése. És ezt látjuk máshol is. Ezen kívül beszélnünk kell az euró értékéről, átváltási arányáról, nyilván azt is látjuk, hogy egy csomó exportáló országnak eh, ez eh, gondot okozna, hogyha az euró eh, még inkább megerősödne. Ami a monetáris politikát illeti, vannak problémák a magán tartozások, magánhitelek felhalmozása területén is. Ezzel nem foglalkozik igazán az anyag, az állami hitelekkel foglalkozik, de valójában az állami hitelek, illetve adósság nagy része úgy keletkezett, hogy az alacsony kamatozású időszak során keletkezett hitelbuborékok kockázatát átvállalta az állam. Eh, ezen, ebben vonatkozásban is eh, Epping úr elemzése egyoldalú, mert eh, azok az országok, amelyek most problémákkal néznek szemben, azok korábban nem voltak nehéz helyzetben. Ők ugyanis elsősorban a magán célú hitelezési piac áldozatai ez a két ország még Olaszország is csökkentette az államadóságát korábban. Új szakpolitikai eszközök vonatkozásában pedig azt mondanám, hogy szerintem az a probléma, hogy az LKB túlságosan az inflációra koncentrál, amit egyébként nem tud befolyásolni, a maginfláció az elmúlt évben például 1% volt. Monetáris politikával nem lehet letörni a növekvő élelmiszer és alapvető erőforrás árak növekedését. Az EKB az eszközinflációval keveset foglalkozott korábban, és ez alapvető kérdéseket vet fel, mert ahhoz, hogy egy válsággal Eh, felvegyük a harcot, ahhoz eh, alacsony inflációra van szükség, ugyanakkor eszköz ár buborékok kialakulására sincs szükség ennek érdekében, eh, ezen dilemma feloldása érdekében az EKB-nek további eszközöket kell kialakítania. Itt most abba is hagyom, de örömmel állok a további vita elébe láttunk itt, illetve hallottunk itt olyan kezdeményezéseket, hogy az eurozóna szintjén lépjünk fel szorosabban és határozottabban, illetve hogy védjük meg az EKB-t a nem igazolható, jogtalan, igazságtalan kritikáktól. Nem ők okozták azt a kockázatot, amit most kezelnünk kell. Tehát nem igaztalan kritikára van szükség, hanem azokra az intézményes következtetésekre, illetve következmények leírására, amelyről a raportőr is beszélt. Okay. Ναι, διάβασα την έκθεση του συναδέλφου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική. A kolléga jelentését elolvastam az Európai Központi Bankkal kapcsolatosan az elmúlt év vonatkozásában. Nagyon jó megjegyzéseket tartalmaz, és tartalmaz olyan javaslatokat is, amelyekről beszélnünk kell. De kedves kollégák, egy dolog azért meglepett engem, nevezetesen a kolléga indoklása. Ezt nem régen fogalmazták meg, röviddel, a legutóbbi eseményeket követően, és most a szóbeli előadásában is említette azt, amire gondolok, elmondta, liberális vagyok, egy liberális vagyok, aki a földközi tengeri térségből érkezett, de nyilvánvalóan Számára nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy az földközi tengeri térségből beli, beni országok gondokkal küzdködnek, és most nem csak azok az országok vannak nehéz helyzetben, hanem Spanyolország és Olaszország, és nem a régi értelemben vett földközi tengeri térségről van szó, hanem egy általános euróválságról. Ezzel összefügg az is, hogy nem vagyok biztos abban, hogy egy jó megközelítés az, hogyha itt most nem objektíven közelítünk a dolgokhoz. Szerintem objektívebbnek kell lennünk. Úgy gondolom, hogy az európai bankrendszer összeomlásának szélén állunk. Én is baloldali politikus vagyok, a földközi-tengeri térségből érkeztem, és én úgy gondolom az LKB-vel kapcsolatosan, kedves kollégák, hogy megmutatkozott, hogy az Európai Központi Bank célkitűzése, ami ugye az ástabilitás biztosítása, hogy ezt a célkitűzést nem teljesítette, a helyzet katasztrofális az egész euróövezetben. Mindannyian tudjuk, hogy az LKB nemhogy nem szavatolja a gazdasági növekedést és fejlődést, nem, még a saját feladatát sem látja el megfelelően, az ástabilitást sem tudja szavatolni. Tehát az LKB alapító okmányában leírt célkitűzéseit sem tudja betartani. Egy további dolog, amire szerintem szükség lenne pedig az EKB demokratikus kontrollja. Ami a 2010-es jelentést illeti, a sajtóban is sokat olvashattunk azzal kapcsolatosan, ami tegnap előtt elhangzott. Az LKB nyilvánvalóan az összes EU-s intézmény között a legstabilabb, legjobb álláspontra helyezkedett. Szerintem azonban fontos látnunk az LKB felelősségét is a szóban forgó időtartamra vonatkozóan. Vajon az LKB felelőse azért, hogy nem fékezte meg a tőzsdéken történt tevékenységeket? Vajon az LKB felelőse azért, hogy az adott államok ilyen nehéz helyzetbe kerültek? Vásárolhatott volna államkötvényeket időben, mielőtt ilyen súlyosra válik a helyzet anélkül, hogy bármilyen kormányközi megállapodás született volna, illetve kormányközi csúcs találkozó jött volna létre. Az LKB tulajdonképpen erre nem volt felhatalmazott, Mondhatta volna azonban, hogy egy válságban kibontakozóban megnöveljük a küszöbértéket, és több államkötvényt vásárolunk fel másodszor. Az LKB-nek nagyon nagy a felelőssége, nem fékezte meg a spekulációt. Egy igazi maffia tevékenykedett, garázdálkodott, és ezeknek a spekulánsoknak is van egyfajta felelősségük abban, ami történt. Tevékenységük katasztrofális következményekhez vezetett, és ezt senki nem fékezte meg. Harmadszor, a recesszió újbóli felerősödését nem fékezte meg senki. Ez az Egyesült Királyság az Egyesült Államok belé és Egyesült Királyság belé kamat fejleményekkel is összefüggött. Emellett az európai bankrendszerbeli válság ellen sem tett senki semmit, ezáltal egy hatalmas válság keletkezett. Az Egyesült Államok beli válságot követően a második legnagyobb válság Európát sújtja. A likviditás is kockán forog, és olyan megoldásokat próbálunk találni a válságra, amelyek a legkisebb kárt okozzák. Azt gondolom, mindenképpen objektívnek kell lennünk az euróövezet problémáival kapcsolatosan, és arra vonatkozóan, hogy az LKB-nek e mik a feladataik konkrétan. Úgy gondolom, néhány dolgot mindenképpen világosan ki kell emelni. Ezeket szerettem volna tulajdonképpen megemlíteni felszólalásomban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Csontis úr. És most eh, az én feladatom, hogy magamhoz ragadjam a szót, eh, és eh, rövid leszek. Az elhangzottakra kívánnék csak reagálni. Először is a tényekkel kell szembenéznünk, nevezetesen, hogy az intézményi szerkezet az euró bevezetésekor hogyan alakult, az MS, az MO meglehetősen ingatagnak tűnt. A 2005-ös Kok féle jelentés is ezt hangsúlyozta centralizálni kell a monetáris politikát, szükség volt egy független központi bankra, ugyanakkor viszont a csomag révén a költségvetési szuverenitást is korlátozni igyekeztünk, és a nyílt koordinációs mechanizmust alkalmaztuk számos szakpolitika területén. Ezek voltak a fő elvek, ezek egyfajta figyelmeztetésként is értelmezhetők. Három szabály érvényesült a megmentés elkerülése, a felszámolás és a hitelbebukás kizárása. Ugyanakkor most három utat kell bejárnunk a versenyképesség és fegyelem, másodszorban elő kell segítenünk, illetve meg kell segítenünk a súlyos gondokkal küzdő országokat, hogy megfelelhessenek kötelezettségeiknek, harmadsorban pedig a növekedéssel is számolnunk kell, különösen a jelenlegi körülmények között, és tekintettel az USA-ban, e, az Európában és Japánban e, megfigyelhető fejleményeknek. A versenyképesség és a fegyelem területén a, az asztalunkon megvan a vonatkozó csomag, meg kell néznünk, hogy a tanács mire kész ezen a területen. Az eurókötvényeket kötvényeket illetően többen állítják, hogy ez gyakorlatilag egy bianco csekk lenne azok számára, akik nem tudják kézben tartani a pénzügyeiket. Ugyanakkor viszont vannak korlátai annak is, hogy eh, mennyi nemzeti államkötvényt lehet kibocsátani. Eh, Tremoza úr is eh, említette, hogy megfelelő szabályokra van szükség hogy milyen határig lehet euró kötvényeket kibocsátani, de addig a határig az egyes tagállamok megtilthatják a hozzáférést eurókötvényekhez, amennyiben az adott ország nem felel meg bizonyos költségvetési fegyelemeknek. Bizonyos szankciók is érvényesülnének, amelyek jelenleg nem léteznek. Az Európai Monetáris Alap biztosíthatná hogy a tagállamok betartsák a játékszabályokat. És eluralkodott az az elképzelés is, hogy a strukturális és a kohéziós alapok keretében alkalmaznánk szankciókat azon országokkal szemben, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, ők nem részesülnének az alap forrásaiból. Nyilvánvalóan ez egy elég abszurd elképzelés, és különböző helyeken különböző szabályokat kellene alkalmaznunk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a Tremoza úr által felvázolt három utat kéne figyelembe vennünk. Nem kényszeríthetjük az EKB-t arra, hogy rendkívüli lépéseket foganatosítson, amelyek túl lépnek a hatáskörén akár a stabilitásról, akár a növekedésről van szó. Az Európai Beruházási Bank finanszírozása is jelentős a bizottság szempontjából az elkövetkezendő tíz évben. És itt is kínálkozik hitelezési lehetőség. Tehát egyfajta marshall tervhez hasonló eszközt is megvizsgálhatunk mediterrán, szocialista, liberális vagy keresztény demokrataként egyet kell értenem ezzel a szemponttal, a jelentéstevővel. Az én frakcióm nevében is köszönöm szépen. Well, since everybody talks about Mediterranean... Mivel mindenki a földközi tengertérségi liberálisokról beszél, én magam is eh, szólásra jelentkezem, mindenek a ritka fajnak az egyik képviselője. Hadd mondjam, hadd kezdjem azzal, hogy az euró architektúra kudarca két elemre vezethető vissza. Az egyik a felhalmozott adóság, ugyanakkor a fontosabb ok az a termelékenységi ráták közti különbség Észak-Európában és Dél-Európában. Ez a mélyebb oka annak, ami történt. Ezért van az, hogy az automatikus szankciók nem képezhetik a következő, illetve a megépítendő, felépítendő euróarchitektúra jövőbeli alapját, hiszen kezelni kell a jövőbeni produktivitás problémákat, és nem szeretnénk azt látni, hogy a tíz év múlva ugyanazok a problémák ismétlődjenek meg, amelyek tíz év alatt felhalmozódtak, és éppen ezért az új, a további európai integráció nem alapulhat pusztán az automatikus szankciókra. Ezért gondolom azt, hogy Ramon jelentése jó kiindulási alapot biztosít számunkra. A második dolog, amiről beszélnék, az az, hogy a defláció nem jó módja a produktivitás beli különbségek felszámolásának. Nagyon nehéz politikai rendszer által deflációt elérni egy országban. És ez nem lehet mindennapi megoldás az euró eh, problémájára és az Európai Unió pénzügyi problémáira. A harmadik dolog, amiről beszélnék, az az, hogy a kormányközi megoldásnak megvan a maga erkölcsi kockázata, hiszen a kormányok választástól választásig működnek, és a kormányok meg akarják nyerni a következő választást. Tehát az unión belül a kormányok különböző módon viszonyulnak ehhez a problémához, és megkönnyíthetik egymás számára a szabályok megszegését. A jelenlegi architektúra túlságosan kormányközi. Ezért is szeretnénk mi, hogyha a közösségi módszer megerősödne még két dolgot mondanék a jelentésről, és egy dolgot pedig azokról az országokról, amelyek különös nehézségekkel állnak szemben. Az európai pénzügyminiszter egy nagyon jól mutató állás, és politikában fel kell mutatni vonzó dolgokat. Ugyanakkor a pénzügyminiszter szerepét is eh, meg kell tölteni tartalommal. Meg kell határozni, hogy eh, miről is szólna ez a pénzügyminiszteri poszt, csak így lehetséges meggyőzni a, az embereket ennek a posztnak a szükségességéről, hiszen lenne pénzügyminiszter, európai pénzügyminiszter, de európai miniszterelnök nem lenne. Másik dolog, amiről beszélnék, az a hitelminősítő intézetek oligopóliuma, ami önmagában is egy súlyos probléma, és a hitelminősítő intézetek elég rossz munkát végeztek. A hitelminősítő intézeteket azonban a felállításuk után nem lehet kormányzati pénzek, pénzekből támogatni, mert nevetséges az, hogy egy kormány, egy eh, hitelminősítő intézet, amelyet a kormányok támogatnak, utána dicséri a piac felé a kormányokat. A feladata egy hitelminősítő intézetnek az az, hogy eladja a termékeket a, a piacon, eh, és megbízhatóan tegye ezt. A jelenlegi oligopólium nem működik jól, tehát van hely, vagy lehet szerepe egy új hitelminősítő intézetnek. meghallgattam a zöld kollégának az észrevételét az újraelosztással kapcsolatban. E, Írországban és Spanyolországban a válságot e, a befektetési buborékok okozták, míg Görögországban e, nem ez volt a helyzet. Egy teljesen másfajta helyzet okozta a válságot Görögországban. Köszönöm. Philip Lambert. Gracias. Uh, first of all, uh, on the... Először is uh, a jelentésről két megjegyzést. Én még egy uh, bekezdést szívesen látnék. Most élesen fogalmazom, de diplomatikusabban is meg lehet fogalmazni. Hétfőn Trissé úr azt mondta, hogy a piacok, a bankközi piacok nem működnek, és milyenek az oka? Az államadósság. Ha az államadósság problémáját megoldjuk, akkor minden rendben lesz, és időközben plusz likviditást is teremtünk a piacon. Ez volt az ő érvelése. Ha meg, amikor megkérdeztük Trissé úrtól, az e, eszközár buborék kezelésének kérdését, és mennyiben veszi figyelembe az EKB azt, hogy egyre inkább elérjük a források fizikai határát, akkor erre gyakorlatilag csak hímezett, támadott, elkerülő választ adott. Úgyhogy itt különböző forgatókönyveket kéne végig gondolni, meg kéne vizsgálni a kérdést különböző szemszögből. Most diplomatikusabban fogalmazva a az EKB e vonatkozású kapacitásait kéne és fegyelmét megerősíteni. A kérdéseket szerintem összetettebb módon kéne megvizsgálni. És itt az államadósággal kapcsolatban államadóságok kontra álla, kérdését is meg kell vizsgálni. Nagyon sok országban a magán hitelek aránya a GDP 200%-át is eléri. Tehát ebből a szempontból is finomítani kéne a jelentésen. A 14-es bekezdésben azt kérik az EKB ettől, hogy a hitelminősítéseket vegye figyelembe. Természetesen senki nem lehet tökéletes, de én nehezen eh, értem, hogy az EKB a magán eh, hitelminősítők véleményére támaszkodjon. Én össz, őszintén szólva nagyobb bizalmat helyezek az LKB saját szakért, elemzői szakértelmébe, mint a hitelminősítők véleményében. Szerintem ez nem lenne helyes, hogyha a magánhitelminősítőket előírnánk az LKB esetében. A hitelminősítékkel kapcsolatos vitára utalnék. Nem adhatunk nekik automata szerepet a jogalkotásban hogyha az ő minősítésük automatikusan beépül a jogalkotásokba, ha egy hitelminősítő egy eszközre azt mondja, hogy az pocsék, akkor ezzel gyakorlatilag azt az üzenetet közvetítjük a piaci résztvevők felé, hogy nem kell gondolkodniuk, egyszerűen csak vegyék figyelembe a hitelminősítők jelentéseit. És néhány ponton vitatkoznék Epping úrral is. Amikor említi, hogy itt csak egy plusz intézmény jönne létre. Azzal egyetértek, hogy nem kell itt az intézmények több rétegét kiépíteni. Amikor itt egy európai pénzügyminiszterről beszélünk, ez lehet az ECOFIN minisztertanács elnöke is. Itt most nem egy új intézményre kell gondolnunk feltétlenül, hanem arról van szó, hogy ennek a pozíciónak sokkal prominensebb szerepet adunk. A görög kollégára reagálva említette, hogy a pénzügyminiszter miniszterelnök nélkül működne. Mann úr említette, hogy a, is, hogy a pénzügyminiszter eh, nem hagyja jóvá a költségvetést. Végül is a parlament bólint rá a költségvetésre, a pénzügyminiszter az csak előterjeszti. Említette, hogy az eurókötvény integráltabb Európát eredményez. Ez igaz, és eh, Ugyanakkor azt is tisztán kell látni, hogy önök ezt akarják, én nem. Itt nem arról van szó, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hogy szükség van-e rá. Ha minden tagállam ö, sértetlenül akar kilábalni a válságból, akkor anélkül, hogy, illetve úgy, hogy ezt a többiek, ennek a terhét a többiek vállalják, akkor ez egy komoly hiba ugyanis Németország jutna ezzel gyakorlatilag a legsúlyosabb helyzetbe. Ez így nem működik. Ha úgy gondolják, hogy a flamandok jól kimásznak ebből a válságból, miközben Európa többi része ezt megszenvedi, akkor sincs igaza. Nem azért, mert én imádom Brüsszelt, ez ugyan az otthonom, és Tudom, hogy nem tökéletes város, de tudom, hogy szükségünk van rá számos egyéb ok folytán. Itt nem arról van szó, hogy vannak egyesek, akik imádják Európát, mások meg elvetik. Itt a szükségesség a lényeg. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, next speaker is Edward Cicluna. Köszönöm Edward Cicluna kap szót. Köszönöm. E, Tremóza úr jelentését e, én egy nagyon jó iparos munkának találom az EKB 2010-es tevékenységéről, amely arról szól, hogy az EKB összességében jól végezte a munkáját. E, néhány dologra azonban rá kell mutatni. Az egyik az a bankárfolyam, a kamat ráta emelése. Már akkor is mondtuk, Persze most utólag könnyű, hogy eh, annak idején ez nem volt helyén való lépés. Eh, Európában egy eh, kamatláb emeléssel általában egy emelés nem minden érdekelt részére nyújt megfelelő választ, és nagy valószínűséggel kínos módon majd ezt vissza kell csinálni ezt a döntést. A, az EKB korábban azt sem fogadta el, hogy a bankoknak kell majd viselniük a költségek egy részét egy adósságátrendezés formájában, és aztán kiderült, hogy ez mégis így van. De hát akkor, amikor ez a döntés megszületett, illetve az LKB e még ellenezte ezt, ez nem volt ennyire nyilvánvaló, és akkor még úgy általában a szakma sem feltétlenül gondolkozott hitelátrendezésben. A deficit, illetve adósság maximum kialakításának vagy bevezetésének igényével megint csak óvatosan kell bánnunk, mert az egy rendkívül kevéssé flexibilis módszer. Szükség van-e egy tanácsra? Nincsen. Nem volt szükség valuta tanácsra. Nincsen szükség eh, ilyen eh, maximumokra sem, maximumok meghatározására. Tehát eh, egy alkotmányos, merev államadóság plafon bevezetése visszaüthet. Az Európai Központi Bank függetlensége papíron nagyon jól néz ki, ugyanakkor egy olyan intézmény, amelynek a feladata az euró megmentése, az a gyakorlatban nem kerülheti el, hogy politizálódjon, és politizálódott is. Márgályó úrral egyetértek abban, hogy új struktúrákra van szükség az eurózónában. Emlékszek azzal, és egyetértek azzal is, hogy a szankciók, az erkölcsi kockázat kérdése felvethető. Ez, ez régebben elég lett volna, öt év elég lett volna, most az egész architektúrát át kell gondolnunk. Hol mit következik? Köszönöm, elnök úr. Ramon számomra egy jó liberális, mindig is jónak tartottam, ugyan barcelonai, de ettől függetlenül. Nagyon fontos azon országok számára, többek között az én országom számára is, amelyek nem tagjai az euróövezetnek, hogy ezt ne, ezt ne euróválságként tituláljuk, hanem adósságválságként, mert egyébként senki nem fog hinni nekünk, legalábbis nálunk, hogy az euró képes megbirkózni a problémával. Mindig is nagyon keményen fogalmaztam otthon, hogy a válság az egyes kormányok felelőssége, tehát nem az euró az oka. Az egyes kormányok egyszerűen nem feleltek meg az ígéreteiknek. És Higgyék el, hogy ebből a szempontból komoly problémám ütközhet az euró övezet kibővítése, tehát itt óvatosnak kell lennünk. Ramontól a következőt kérdezném, miután említetted az euró kötvények kérdését több alkalommal is, az elmúlt évek során is a mindent megmentő, egyedül üdvözítő megoldásként hangzott el. Nyáron megpróbáltam tanulmányozni ezt a kérdést. Tudnál-e meggyőző érvekkel szolgálni a tekintetben, hogy az eurókötvényeket most kell bevezetni? Tudjuk, hogy ez mennyire bonyolult kérdés, és ez tulajdonképpen eh, jelképe is eh, annak, hogy ez minden problémát megold. A problémákkal küzdő országok miért viselkednének másképp, hogyha újra osztanánk az államadósságokat eh, a többi ország között. Én még egyszer hangsúlyozom, emellett szavaztam, de egy kicsikét körültekintőnek kellene lennünk, óvatosnak a tekintetben, hogy most ez megmenti-e az eurót, vagy sem. Úgyhogy Ramon talán meg tudsz győzni, hogy olyan érveket tudjak otthon én is elmondani, amelyet eddig nem hittek el azzal tisztában kell lennünk, hogy nem ez az egyetlen egy üdvözítő módja, hogy kilábaljunk a válságból. Köszönöm szépen, és köszönöm egy jó barcelonai liberálisnak a jelentését. Elnök Ramon kap ismét szót. Köszönöm, csak egy percre veszem igénybe a türelmüket, mert tudom, hogy rendkívül sűrű a napi rendeping úr már elment. Szerettem volna neki néhány dolgot mondani, például azt, hogy nem csak olivát termelünk a földközi tenger partján, statisztikákat tudnék sorolni, miszerint például a konténer szállítás területén a csendes óceánnal vetekszünk, és a mediterrán térségben a konténer forgalom nagyon gyorsan növekedett, tehát a 21. században sem csak olivabogyókat fogunk termelni. A, az én álláspontom egy személyes álláspont, és nem tudok az egész liberális frakció nevében megszólalni. Tudom, hogy a frakción belül is a frakció egy komoly része egyetért velem. Verhofstadt úr már két éve erősebb európai integráció mellett szállt síkra, ugyanakkor tudom, hogy vannak a frakción belül olyanok, akik szkeptikusabbak Wolf Klintz hat hónappal ezelőtt még teljesen ellenezte az európai miniszterelnök feladatát és hivatalának létrehozását. Aztán tegnap előtt mondta nekem, hogy éppen most gondolkozik rajta, nyitottabb elmével viszonyul a problémához. Egyébként ezt szeretem az észak-európaiakban, ezt a szellemi nyitottságot, azt, hogy képesek felülvizsgálni a korábbi álláspontjaikat dogmatizmus nélkül. Azt is tudom, hogy a német liberálisoknál a szociális liberalizmus irányába van egy elmozdulás, a fiatal új vezető megválasztása után következett ez be, talán Jorgó Hacimakakis eh, is eh, egyetért ezzel. Eh, nyilván máshol is van ilyen elmozdulás, de több európai integráció mellett van azért az én frakciómnak a, a nagy része, a, a többsége. Ezt a válságot mi, ebben a válságban mi egy lehetőséget látunk arra, hogy az európai integrációt megerősítsük. Lehetőséget adhat arra, hogy a kevésbé hatékony gazdaságokat és a kevésbé hatékony gazdaságirányítási rendszereket javítsa. Itt most vezető szerepet várunk az észak-európai országoktól, különösen Németországtól, amely a legnépesebb ország, a legversenyképesebb ország és a leggazdagabb ország. Tehát német vezető szerepet látunk, mint, vagy várunk, mint amit annak idején láttunk Helmut Kohltól, aki komolyan hozzájárult az euró létrehozásához. Tehát Németország ezt a szerepet kell, hogy betöltse. Orr Schmidtnek válaszolva, eh, pedig eh, most nincs idő eh, részletekbe menni, de vannak érvek az euró kötvények mellett, ezeket majd eljutatom hozzá. Az euró kötvények bevezetésének alapfeltétele az összes tagállam költségvetési fegyelme. A bizottságtól várok egy javaslatra, amely, és anyagra, amely az eurókötvények megvalósíthatóságáról szól. Köszönöm. Thank you very much. The... Köszönöm szépen. A módosítók határideje szeptember 8-a 12 óra. Október 3-án folytatjuk a vitát, és 11-én szavazunk a szakbizottságban. A novemberi második plenárison tervezzük napirendre tűzni ezt a jelentést, amennyiben időt kapunk erre. Akkor térjünk most át a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződésekre, a jelzálog hitel szerződésekre, és Antolin Sánchez Prezédónak adom meg a szót, mint jelentéstevőnek. Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolországból érkeztem, nem a földközi tengeri térségből, egy atlanti spanyolként tekintek magamra, de talán így összehozhatjuk az összes partvidéket Európában. Az egy unió szellemében. A szóban forgó lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződésekről szeretnék ejteni néhány szót. Ez egy olyan témakör, ahol a Júri is hozzászól majd a kérdéskörhöz, valamint az IMKO is. A Júrival informálisan fogunk együttműködni, és a jelentéstevővel megegyeztünk abban, hogy a szavazás előtt tanácskozunk annak érdekében, hogy a módosítókról is tudjunk tanácskozni. Azon módosítókról, főként amelyek főként a Júri Szakbizottságot érintik, annak hatáskörébe tartoznak, ilyenek például a szerződéssel kapcsolatos kérdések. Aztán itt van az IMCO szakbizottsággal való együttműködés és megerősített együttműködés az eljárás, a társszakbizottságok, a egyes szakbizottságok számára meghatározták az illetékességeket, és van egy olyan terület, ahol együtt vagyunk illetékesek. Ez egy olyan terület tehát, ahol a Júr és az IMKO is illetékes, a mi szakbizottságunk mellett. Szorosan együtt fogunk működni összességében egymással. 2006-ban született egy határozat. Dinár úrral együtt dolgoztuk ki a nevezett szöveget, amely 2000, a 2005-ös zöld könyv folytatásaképpen született. A legfontosabb a szöveg előtörténete szempontjából a 2007-es fehér könyv, ahol mindenek előtt a jelzálog piacok integrációjáról van szó, amely rendkívül fontos az EU működése és a belső piac működése szempontjából. Ugyanakkor ez a fehér könyv, ezt a fehér könyvet a, a subprime válságot követően, követően mutatták be, illetve tették közzé. Ezt követően egy konzultációs eljárásra került sor. A felelősségteljes hitelezés volt a fő témakör. 2010-ben folytatták a munkát ennek a munkadokumentumnak az alapján. Amikor engem kineveztek jelentéstevőnek, a felelősségteljes hitelezés kapcsán Nagyon jól együttműködtünk a többi résztvevővel, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik az együttműködésért. Úgy gondolom, hogy a jövőben is jól tudunk majd együttműködni az összes kollégával itt a szakbizottságban. Nyílt vagyok, a, nyitott vagyok a javaslatokra, amelyek esetleg hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jelentés még jobb legyen. Azt hiszem mindenképpen az együttdöntés keretein belül közösen kell cselekednünk ebben a témakörben. A jelentés viszonylag tág, a legfontosabb elemeket szeretném kiemelni. Aztán vannak itt még adatok a jelzálók piacsal kapcsolatosan. Néhány elemet szeretnék kiragadni. Ilyen például a piacok jelentősége és mérete több millió állampolgárt eh, érintenek a szóban forgó hitelek, amikor, amikor is lakóingatlanok megvásárlásáról van szó, az Európai Unióban 70%-os eh, arányt tesznek ki. Rendkívül fontos témáról van szó, és gazdasági szempontból rendkívül fontos a hosszú távú takarékosság támogatása, illetve takarékoskodás támogatása. 2009-ben a GDP 52,3%-áról volt szó. Egy széttöredezett piacról van szó ugyanakkor. A határokon átnyúló tevékenység nem mérvadó, azonban a tendencia az, hogy koncentrálódik a piac bizonyos országokban. Mint ahogyan mondtam, tehát egy széttöredezett, fragmentált piac, Mindehez hozzájön azonban az is, hogy a piac nagyon merev. Vannak bizonyos tevékenységek és eljárások, amelyek problémát jelentenek. Egy hitel költségei különböző tényezőkből épülnek fel. Itt van tehát a finanszírozási összeg, aztán a különböző bürokratikus költségek, a nyereség és más egyéb költségek. Megpróbálhatjuk megkönnyíteni a finanszírozást, illetve a különböző bürokratikus költségek csökkentése is fontos lenne, és nagyon fontos, hogy megfelelően figyelembe vegyük a kockázatot is, ez is részét képezi egy megfelelő szabályozásnak. Tehát a kockázathoz társuló költségeket is figyelembe kell vennünk, azt hiszem ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy egy jó jogszabály szülessen. Az Európai Bizottság előterjesztette javaslatát, több mint 170 módosító indítványok, indítvány született, rendkívül sok indítvány. Tehát 47 preambulum bekezdés tartozik ide többek között, stb. A legfontosabbakat szeretném kiemelni. Nagyon fontos, hogy beszéljünk az eladósodás problémájáról. A fogyasztók számára nyújtott hitelek jelentik a probléma egy részét, de nem feltétlenül a legsúlyosabb nehézség ez. Azok, akik lakóingatlant vásárolnak, általában megfelelnek a szükséges előfeltételeknek, de az eladósodás nem feltétlenül a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződések révén jön létre, hanem más hitelekhez kapcsolódik. Ezt mindenképpen fontosnak találtam kiemelni. Fontos azonban Fontos, hogy ezt lássuk, hogy tehát nem csak a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződések járulnak hozzá az eladósodáshoz. Ezt továbbítottam, ezt az észrevételemet az Európai Bizottsághoz is, és nagyon fontos, hogy ezt a problematikát megfelelően kezeljük. Módosító indítványaimban megpróbáltam jövőbeni cselekvést ösztönözni a magánháztartások eladósodása kapcsán. Az Különböző kormányok eladósodása tekintetében már foganatosítottunk intézkedéseket, különböző csomagok születtek, de látni kell a magánháztartások eladósodását is, ez is egy rendkívül fontos kihívás, illetve probléma. Meg kell vizsgálnunk tüzetesen, hogy itt a hitelek milyen szerepet játszanak, egy bizonyos struktúrálásra, struktúra kialakítására is szükség van, ami a hitelek igénybevételét illeti, mi a helyzet a hitelt nyújtó intézményekkel, aztán itt van az Egyesült Királyság, itt vannak az Egyesült Királyságbeli, illetve Egyesült Államokbeli esetek is, amelyeket szintén fontos szemügyre venni. Érdemes lenne példát venni említett, az említett országokról, és itt vannak az erősen eladósodott intéz, pénzintézetek is, amelyek hatalmas kockázatot jelentenek az egész rendszer számára. Mindezek olyan elemek, olyan tényezők, amelyeket látnunk kell. Ezért az Európai Bizottságot felszólítottuk, hogy vegye kezébe a dolgokat. Ezért készítettem viszonylag részletes jelentést. Fontos azonban az ott megfogalmazottak további értelmezése, elemzése. De, mint ahogyan mondtam, erre a kérdésre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet másodszor. Milyen új elemeket hoz be a vitába a jelentés? Három új fejezetet tartalmaz a jelentés, amelyek nem szerepeltek az Európai Bizottság javaslatában. Ezek olyan témákat tartalmaznak, amelyekkel mindenképpen mielőbb foglalkoznunk kell, egy további szempont az, hogy milyen ütemben hozunk bizonyos intézkedéseket. Nagyon fontos szem előtt tartanunk a menetrendet, az ütemtervet, de természetesen a módszer is rendkívül fontos. A pénzügyi felvilágosítás is nagyon fontos, pénzügyi információkat kell adnunk, és szakmai tanácsadásra is szükség van. Ezek a fontos tételek, tehát a pénzügyi felvilágosítás kell, hogy egy központi eleme legyen ennek a dossziénak ki vesz részt ebben. Itt nem akadémiai vagy egyetemi szintű tudásról van szó, ami az Európai Bizottságot illeti, ott a szerződéses feltételeket kell jobban körüljárni, ott is vannak javítani valók. Amikor az előtörlesztésről beszélünk, vagy a lejárat előtti visszafizetésről, akkor számos probléma adódhat a hitelszerződés érvényesség ideje alatt. Itt például a hitelező és a hitel felvevő viszonyával is foglalkozni kell, éppen ezért egy új fejezetet is bevezettem, Itt arról van szó, hogy a jelzálog szerződések feltételeit erőteljesebben kell érvényesíteni. A lejárat előtti visszafizetés nem az egyetlen egy kérdés. Ugyanennyire fontos a jelzálog hitel hordozhatósága, átvihetősége. Ez egy viszonylag új elképzelés, amivel részben már a fehér könyv és a zöld könyv is foglalkozott, mi magunk is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ez bizonyos rugalmasságot is feltételez, európai polgárként, aki az egyik országban vett fel jelzálog hitelt, akkor végül is semmi nem indokolja, hogy törölni kelljen a hitelét, hogyha egy másik országba költözik. És alternatív megoldás lehet a garanciák kérdése is. A rugalmasság fokozása egyaránt fontos lehet a hittel nyújtó és a hitel felvevő számára. A hitelek átruházhatók lehetnének, és lehetővé kéne tenni, hogy a hitelfelvevők végig gondolják a hitelfelvételt. Ha valaki nem rendelkezik például rendszeres jövedelemmel, esetleg lehetőséget kaphat arra is, hogy nem rendszeres időközönként törleszt, mégpedig különösebb szankciók nélkül. A pénzügyi stabilitási csomag keretében ezeket mind meg lehet vizsgálni. Éppen úgy meg lehet vizsgálni annak lehetőségét, hogy a devizában nyújtott hitelek átválthatók legyenek, ha tehát valaki egy meghatározott valutában vesz fel hitelt adott időpontban, mert az előnyösebb, és beragad az a illetve kedvezőtlenné válnak a feltételek, akkor nem kell feltétlenül beleragadjon abba a hitelbe. Lehetővé kell tenni tehát, hogy ilyen tekintetben is módosíthassák a jelzálók hiteleket a hitelfelvevők. Itt megfelelően kiegyensúlyozott eljárásokra van szükség, figyelembe véve az összes pénzügyi szabályozást. Tehát én itt eh, egy egész sereg javaslatot terjesztettem elő, amely, amelyek az európai elzálog hitelrendszert hivatottak javítani. Rátérve a pénzpiacokba fektetett bizalomra, nagyon fontos, hogy lehetővé tegyünk egy olyan rendszert alkossunk, ami megbízható és átlátható. Fontos, hogy a nyomon követhetőség és az átláthatóság is beépüljön a rendszerbe, egyfajta azonosítóra van szükség az európai jelzálók hitelek kapcsán, és ez vonatkozna a jelzálók hitelekre, illetve minden származékos eszközre. Objektív, független és szigorú ellenőrzésre van szükség, ami meg amit kellő következetes, következetességgel kell alkalmazni. Mutatószámokra is szükség van a fedezetként szolgáló ingatlanokra vonatkozóan, és mindennek a bizalom erősítés a lényege. A bizottság is foglalkozott a fehér könyvben néhány ilyen kérdéssel, a nemzetközi szervezetek is megvizsgálták ezeket, És ugyan nem szerepelnek ezek a bizottság anyagában, nagyon fontosnak tartanám, hogy ezek bekerüljenek, hogyha a pénzpiacokba vetett bizalmat erősíteni kívánjuk. a kockázatorientációt is erősíteni kéne. A bizottság javaslata általánosságban igen jó volt, de túlságosan uniformizálta a rendszert, véleményem szerint. A hitel, jelzáloghitelek eltérő kockázatokat rejtenek magukban függően a deviza nemtől, a lejárattól és egyéb feltételektől. Egyes jelzáloghitelek lehet, hogy azért kockázatosabbak, mert a piac fellendülőben van, úgyhogy a kockázatosabb hitelek beazonosítása egy plusz eszközt jelentene a felügyeletek számára, és lehetővé tenné, hogy kellő figyelmeztetést adjanak, illetve olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amivel az ilyen hitelek kockázatát minimálisra lehet szorítani. Ezen kívül én erősebb felügyeletet szeretnék látni. Úgy gondolom, hogy a felügyelet mindenféleképpen jó dolog, ennek megvan a gyakorlati haszna, éppen ezért a felügyeleti szervezetek hatáskörét erősíteni kéne azokban az országokban, ahol az adott ingatlan elhelyezkedik, ugyanis ezáltal csökkenthetők a buborékokat kiváltó kockázatok. És ők a legalkalmasabbak arra, hogy a hitelfelvevőt kellőképpen tájékoztassák a helyi viszonyokról. És akkor most röviden, gyorsan átérnék a következő pontra, de természetesen a kollégáim véleményére is kíváncsi vagyok. A végiggondolási időszak Fontos, hogy a potenciális hitelfelvevők megfelelő információval rendelkezzenek, de legalább ennyire fontos, hogy egy megfelelő időt élvezenek, ami alatt szakértőkhöz, tanácsadókhoz fordulhatnak. Nem feltétlenül arra gondolunk, hogy ezt a az ügylet létrejötte előtt kell megtenni, Ez ugyanis akadályozhatná a piacot, olyan piacokra gondolok konkrétan, ahol az építőipar virágzik. Ez a végig gondolási időszak mindenféleképpen hasznos lehet, nem csak a hitelvel felvevők számára, hanem az építők számára is. Ugyanis ha mindenki megfelelően tájékozódik, akkor a hitelfelvevők nem hivatkozhatnak arra, hogy ők nem kellő információ birtokában kötöttek szerződést külön szolgáltatásra lenne szükség, szakértői szolgáltatásra, és itt a szakértőit külön aláhúzom. Ezen kívül megfelelő szabályokra is szükség lenne a finanszírozás tekintetében, annak érdekében, hogy a pénzügyi szaktanácsot ne keverjük össze a marketinggel, vagy a pusztán kereskedelmi jellegű információval majd erre még a későbbiekben visszatérek, hiszen ez rendkívül fontos. De azt hiszem, hogy itt most megállnék, hiszen biztos vagyok benne, hogy a kollégáknak is rengeteg hozzászólása van. Szeretnék még végezetül csak köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a munkában, különösen a két asszisztensemnek és a titkárságnak kiváló munkát végeztek, és remélem, hogy jó példával szolgálnak. Köszönöm, öt árnyék előadó és még öt más személy akar ehhez hozzászólni ez a témához. Mindössze fél óránk van hátra. A Jean-Paul Pavanche and Catherine vannak a listámon az árnyék előadók után, és még Mitres urat veszem fel a listára, és ezzel le is zárom a listát, tehát aki később érkezik a terembe, sajnos már nem kap szót. Szeretném, hogyha az árnyék előadók négy percben megoldanák a mondani valójukat. Először is Grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök. Asszony, kérem, hogy egy perccel azelőtt, hogy lejár az időm, jelezze, és akkor könnyebben be tudom tartani a rendelkezésre álló időt. Elolvastam a jelentést, és a módosítókat is, amelyeket Sánchez kolléga benyújtott. Az állampolgár védelmét helyezte előtérben annak az állampolgárnak a védelmét, aki esetleg jelzálóhitelt szeretne felvenni. Ezzel csak egyet tudok érteni, de időre van szükség, hogy elgondolkodjunk a szövegen, annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. Egyetértek azzal, hogy az állampolgár számára a legjobb előfeltételeket kell biztosítani, átláthatóság, tájékoztatás, és a többi. Azonban el kell kerülnünk azt, hogy túl szerteágazó legyen a szabályozás, egy nagyon kényes kérdés. Hiszen máskülönben korlátozzuk a piacot, annak működését, és akkor nagyon nehézé válik hitelek, a hiteladás, illetve a hitelezés, hiszen az építőipar és a hitelezés között egy nagyon szoros kapcsolat áll fenn, nagyon szoros a kapcsolat tehát a bankok és az állampolgárok között. Nagyon jó jogszabályokra van szükség, de el kell kerülnünk a szerteágazó jogszabályozók, jogszabályok meghozatalát, hiszen akkor épp az ellenkező hatást érnénk el. Újabb kötelezettségeket, újabb követeléseket eredményezne. Éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk. Természetesen némileg korlátozni kell a hitelezés lehetőségét az állampolgár védelme érdekében. Azt kell kitűznünk célul, hogy a növekedést és a fejlesztést, fejlődést segítsük, a bankágazat mindebben rendkívül fontos elemet képez, és hogyha túl merev a rendszer, akkor blokkoljuk ezzel a rendszert. Természetesen el kell kerülni azt a gyakorlatot, ahol olyan személyek jutnak hitelhez, akiknek, akik nem képesek a későbbiekben visszafizetni azt. Elkerülendő tehát az, ami az elmúlt években történt, de az említett válság nem Európában, hanem az Egyesült Államokban tört ki. Mindez nagyon nagy hatással volt nyilván Európára is, de az európai ágazat helytált ebben a válságos helyzetben. Tehát a fogyasztó védelme rendkívül fontos, de a belső piac védelme szintén nagyon fontos cél. Homogén szabályozásra van tehát szükség, kedves Sánchez kolléga. Az egész közösségi térben, érvényben kell, érvényesnek kell lennie ennek az elvnek, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy azok a vállalatok, hogy bizonyos vállalatok versenyelőhöz jussanak, amely a szabályzásból ered, és nem a szolgáltatás minőségéből. A harmadik fontos pont egy, a kez, közös európai örökség, Fenn akarjuk tartani a szabad mozgást a piacokon. Nem lehet a szabályozás túl merelve, hiszen máskülönben a szabad mozgás Európán belül nem juthat, nem tud érvényre jutni. Nagyon kényes egyensúly ez. A 18-as cikkben leírtakkal teljes mértékben egyetértek. Egyetértek tehát azzal, hogy vagy vegyes, vagy egy megállapított kulcs legyen érvényben, de a továbbiakban lesz még lehetőség a további, a részletes vitára is. A hitelezőnek gondoskodnia kell arról, 121, 122, 123-as módosító, ezeket nagyon fontosnak tartom, ezekről mindenképpen beszélnünk kell még. Aztán, ami a vállalkozói szabadságot életi nem szabad a hitelezést túlzottan korlátozni, de biztosan lesz még alkalmunk, hogy beszéljünk erről részletesebben is. Aztán a hitelfelvevők és a bankok közötti érdekellentétek. Szeretném önöket kérni, hogy a 49-es, 59-es és 69-es illetve 94-es, 95-ös, 96-os módosítókról mondjuk még néhány szót a jelentéstevő. Ugyanez igaz a 152-es, 153-as és 157-es módosítókra is, ami a bankfelügyeletet illeti. annak érdekében nagyon fontos elkerülni azt, hogy a szabályok mondjanak egymásnak, illetve hogy kettős szabályozás szülessen, ezért kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Zárom mondandómat, nagyon fontosnak tartom, hogy kompromisszumok szülessenek, hiszen nagyon fontos az állampolgárok érdekeinek védelme, de a vállalkozások szabadságának biztosítása is. Um, yes, I, I know it's difficult when we got... Tudom, hogy nagyon nehéz tartani a hozzászólási időt, amikor ilyen érdekes jelentéssel foglalkozunk. Most az ALDE nevében Dirk Sterks kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak a nagyszerű együttműködést és munkát, és azt gondolom, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy egy az európai jelzálog hitelpiac nem okozta a gazdasági válságot. A legtöbb tagállamban nem volt ilyen probléma, tehát jelzálog probléma nem volt. De ne felejtsük el azt, amit a biztos mondott, hogy ez csak az első lépés, az utolsó lépés, vagy egy későbbi lépésben pedig megvizsgáljuk az összes többi elemet, tehát az Európai Bizottság további javaslatokra tett ígéretet. Azt gondolom, hogy jó munkát végzett a raportőr, nyomon követhetőség, reklámozás, stb. területén például, aztán az európai koordináló szerep is egy jó megközelítés, ugyanakkor van néhány olyan megjegyzés, amihez én is hozzászólnék. Az előző hozzászólónak igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem szabad túlszabályozni a piacot. E, hogyha megnézzük a hitel e, és jövedelemarányt, vagy a hitel és az ingatlan e, arányát, azt gondolom, hogy itt nem kellene olyan korlátozásokat bevezetni, amelyek a különböző piacokon a már létező szokások ellen hatnak, és amelyek alapján a bankok rugalmassága jelentős mértékben csökkenne. Tehát ne alkalmazzunk nagyon szigorú határokat, hagyjuk a piacra a munkának ezt a részét. Az 65-ös, 75-ös módosító a hiteljóváhagyásról beszél, hitelképesség vizsgálatáról. Itt azt gondolom, hogy a politika meghatározását a bankokra kell hagynunk. Tehát elveket meg lehet szabni, de ennél nagyobb részletességgel nem kell ezzel foglalkozni. Ami a reklámot illeti, hogyha mondjuk egy hitelintézet reklámoz, akkor megint csak felmerül a túlszabályozás veszélye. A, arról beszélünk, hogy a teljes információt tegyük nyilvánosságra. Teljes információ az, az interneten megjelenhet, egy rádióreklámban nem. Go up to heaven. En waar men door het koppelen van een hypotheek, een verzekering, eh, bijvoorbeeld een betere eh, hogyha a biztos, egy biztosítási ügyletet eh, kötnek össze a jelzáloghitellel, előfordulhat, hogy mind a kettőből kap a kuncsaft kedvezményt, vagy engedményt, ami nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát adott esetben a fogyasztó érdekében is állhat az ilyen jellegű árukapcsolás. Nem kell, hogy ez kötelező legyen, de legyen lehetséges, mert így tudjuk megvédeni a fogyasztót. Adott esetben egy eh, hitel eh, odaítélésnél eh, előfordulhat az is, hogy nem csökken a jövedelem, hanem nő a jövedelem menet közben, például egy fiatal munkavállaló esetében. Rugalmasságot kell minden irányba biztosítani ne csak olyan irányba biztosítsunk rugalmasságot, hogyha valami fajta negatív dolog következik be, hanem tegyük lehetővé azt is, hogy a fiatalok azt szerint igazítsák a szerződésüket, hogyha a helyzetük javul. Örülök, hogy jól együttműködtünk eddig is a raportőrrel. Köszönöm, Vicky Ford következik. Köszönöm szépen. Miután ez a azt hiszem, hogy a legfontosabb pénzügyi döntés, amit a polgárok hoznak a saját életükben, mindenféleképpen megérdemli a vitát, és elnézést, hogyha túllépem a rendelkezésemre álló időt. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ennyi időt fordított erre az anyagra. Különösen itt a pénzügyi tájékoztatás kérdését tartom nagyon fontosnak. Fontos biztosítani a reklámok arányosságát is az illetékes hatóságok kérdésével is foglalkoznunk kell, hiszen rendkívül összetett és eltérő a kép a jelzálók hitelek piacán. A felügyelők, a felügyeleti szervek ismerik legjobban ezt a piacot, és hogyha valaki egy másik országban vesz fel hitelt, akkor nagyon fontos, hogy ismerje az, az, az a piacon uralkodó standardokat, követelményeket, és itt a MIFID-re is gondolnunk kell a hitelképesség vizsgálata az egész irányelvnek az egyik sarkköve. A 121-es módosító kapcsán biztosítanunk kell, hogy ne zárjunk ki egyes csoportokat, például a KKV-kat, vagy olyanokat, akiknek szezonális a tevékenységük, például egy étterem tulajdonos, vagy egy pulyka farm, pulyka tenyésztő. Tehát minden egyes hitel igénylőt saját érdemei szerint vizsgáljunk a hitel képesség szempontjából. Ami pedig az előzetes tájékoztatást, illetve a gondolkodási időszakot illeti. Ahhoz, hogy a bankok konkrét ajánlatot tegyenek, konkrét elfogadást is elvárnak. Tehát, hogyha ők egy kötelező érvényű ajánlatot tesznek, akkor joggal várják el 14 napon belül kötelező érvényű választ kapjanak. Lehet, hogy itt más módon történik az értékesítés aukciókkal, vagy pályáztatás útján minden esetre lehetővé kell tenni ezt a különböző csoportok számára. 14 napos gondolkodási idővel kapcsolatosan nem vagyok meggyőződve, hogy ez a megfelelő, itt megfelelő egyensúlyt kell teremteni az előzetes tájékozódás, illetve a gondolkodási idő hossza között. Ami pedig a 9-es cikket illeti. Ezt még szerintem tovább kéne finomítani, ugyanis egyrészt beszélnünk kell arról, hogy tájékoztatnunk kell a fogyasztókat, de nem szabad túlterhelni őket, mert hogy ezzel felmerül annak a veszélye, hogy a részleteket szem előtt tévesztik. A fogyasztóknak jogában áll tudni, hogy mi történik a jelzálogukkal a jövőben ez a 138-144-es módosító, így például az átváltás, az átvihetőség jogára gondolunk. Vannak olyanok, akik szeretnének élni ezekkel a jogokkal, mások nem. És a szolgáltató számára nagyon drága lenne, hogy ezt a lehetőséget mindenki számára egységesen biztosítaná. Úgyhogy itt a költséghatékonyság szempontját mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy ne mindenkire vonatkozzon talán az ilyen lehetőség, akit ez nem érdekel. A kulcsfontosságú azonosítás is rendkívül fontos, hiszen a hitelezőknek időszerű, illetve aktuális nyilvántartást kell vezetniük, Ugyanakkor vannak olyan vállalatok, akiknek nincs szükségük nagyon részletes nyilvántartásokra, ezt majd megfelelő megfogalmazással még finomítani lehetne. A 152-es módosítóval kapcsolatosan a az így, itt javasolt intézkedések nagyon hasznosak, fontosak, de meglehetősen kemények, vagy, vagy túlságosan konkrétak. A 152 2022 keretében például meg kell vizsgálnunk az egyes ingatlanpiacok helyzetét, a hitelfelvevők egyéni körülményeit, tehát az ilyen általános, nagyon nyers intézkedések fontos, hogy ne zárjanak ki bizonyos hitelfelvevőket. A keresztértékesítés, különböző termékek keresztértékesítésével kapcsolatosan fontos arra vigyázni, hogy egy elzálog hitel ajánlatot ne pakoljunk tele mindenféle egyéb termékekkel. A 145-ös a az adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatosan a megfogalmazásra kell odafigyelnünk, tekintettel kell lennünk például azon hitelfelvevők helyzetére is, akik nehezebb pénzügyi helyzetbe kerültek, hogy ott is biztosítani lehessen a törlesztést, és végezetül pedig a banknak és a hitelfelvevőnek közösen kell eldönteni, hogy mit tekintenek megfelelő életszínvonalnak. Ne, én nem szeretném, hogy a bank döntené el ezt helyettem, úgyhogy erről is még majd eszmét kell cserélnünk. Uh, Köszönöm. Következő hozzászóló Sven a zöldektől. Well, um, I agree that... Köszönöm. Egyet értek azzal, hogy időre van szükségünk. Túl fontos dolog ez. egyet értek ebben Vikivel, Antolin Sánchez Presedónak. köszönöm az együttműködést, ez egy jó jelentés, jó alapját képezi a megbeszéléseinknek, de időhiány miatt én most nem térnék ki minden részletre, amiről egyébként beszélnék. Itt csak néhány főbb pontot említenék. Az euró és adósságválságra tekintettel a hitelpiac és a jelzálog piac, valamint a makrogazdasági stabilitás közti egyensúly rendkívül fontos. És ennek fényében aggaszt engem, ami itt elhangzott, nem tekinthetünk erre a piacra, ugyanúgy, mint ahogy a válság előtt tekintettünk, mert ez a piac, ez a piaci szegmens nagyban hozzájárult egy sor tagállamban a problémákhoz. És hogyha elolvassuk a pénzügyi válságról szóló talán legfontosabb könyvet, akkor azt látjuk benne, hogy eh, a az ingatlanpiac eh, és a bankok eh, rossz hitelállománya járult leginkább hozzá ez a válsághoz. Talán egy dologban érdemes megállapodnunk, hogy amikor ezekre a szabályok, ezekről a szabályokról beszélünk, a makrogazdasági stabilitásról, akkor mindezt figyelembe kell vennünk, és ezért aggaszt engem, és sajnálom azt, hogy az Európai Bizottság eh, illetve ez a szakbizottság nem eh, hajlandó tovább lépni eh, annál azon, ami, ami, amiről ez a jelentés jelenleg szól. Fogyasztóvédelem fontos ugyan, de vannak még egyéb fontos dolgok, például egy újabb ingatlan lufi kialakulásának megakadályozása. A, az anticiklikus ösztönzők vonatkozásában a 153-as, 154-es, 155-ös módosítók formájában a raportőr megfogalmazott javaslatokat, de még meg kell beszélnünk, hogy melyek a legjobb intézkedések arra, hogy a, az anticiklikusságot elérjük. Emellett látok még jó ötleteket az anyagban, például a hitelnyújtás kompenzálása vonatkozásában, illetve a fogyasztóknak nyújtott információk vonatkozásában. De azt gondolom, hogy komolyan kell vennünk a, azt is, hogy milyen problémákat vet fel a külföldi valutában nyújtott hitelezés. Ha az EKB jelentését elolvassuk, akkor látjuk, hogy egyes kelet-európai országokban ez a legnagyobb probléma. Tehát erről is tájékoztatni kell a fogyasztókat az idegen valutában nyújtott hitelek kockázatáról. A korai visszafizetés lehetőségeivel kapcsolatban itt leírtak kicsit aggasztanak, az eredeti Európai Bizottsági Javaslat nekem jobban tetszik, ugyanis a korai visszafizetés egyes ingatlan piacokon még inkább rövidtávú gondolkodásra sarkalhatja az embereket. Ugyanakkor a, ciklika, a ciklusosság szintén probléma, tehát a korai visszatérítést, visszafizetést két szemszögből kell megvizsgálni. Hogyha túlságosan könnyen lehetővé tesszük a hitelek korai visszatérítését, visszafizetését, akkor az piac stabilitását kérdőjelezzük meg. Tehát én itt ehhez egy kicsit szkeptikusan viszonyulok, és azt gondolom, hogy ezt még majd komolyabban meg kell beszélnünk. Ezt a részt most kihagyom, ami most jönne, és azzal zárom, hogy én is jó együttműködésre számítok ezen a területen. Eh, szeretném az ESRB e véleményét is eh, meghallgatni. A raportőrt nek éppen ezért azt javasolnám, hogy szerezzük be ezt a véleményt is. Thank you very much. Uh, for the GUE, Nicholas Shuntis. Shuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az elhangzottakkal, a jelentéstevő nagyon nagy erőfeszítéseket tett, és hálával tartozunk ezért, nagyon komolyan állt hozzá a témához, és a jó irányba haladt a probléma feldolgozása során. A legtöbb általa javasolt intézkedéssel egyet tudok érteni, ezekre nem is szeretnék most kitérni az idő rövidsége miatt. Néhány általános megjegyzést szeretnék tenni, és ezzel azt hiszem, hogy nem is használom ki a rendelkezésemre álló négy percet. Véleményem szerint nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha a piac, ha azt akarjuk, hogy a piac megoldjon bizonyos problémákat kapitalista vagy spekulatív módszerekkel, akkor nem nagyon számíthatunk eredményre. Az egyik vetület a problémának az, hogy nagyon nagy volumenekről van szó, a másik pedig, hogy innovatív termékekről van szó. Hatalmas buborékok jöttek létre ezen innovatív pénzügyi termékek révén, ebből részben ebből adódott a probléma. Ennek a jelentésnek nem célja ezzel foglalkozni, de azt hiszem ez is hozzátartozik a kontextushoz, amelyben látnunk kell a szóban forgó témát. Két további megjegyzés a jelentéssel kapcsolatosan. Egyetértek az intézkedésekkel, talán két hézag maradt. Ezek közül az egyik, egyiket már említették az előttem szólók. A probléma nem annyira abban állt, hogy a fogyasztók nem tudják visszafizetni a hiteleket, vagy hogy nem volt felelősségteljes a hitelnyújtás, más tényezők is hozzájárultak a probléma kialakulásához. Talán ezzel nem foglalkoztunk eleget. Mi a helyzet az építőipari vállalatokkal, mi a helyzet a különböző szervezetekkel, vállalatokkal? A második dolog szerintem nagyon fontos foglalkozni a hitelnyújtókkal. Azt gondolom, hogy vannak bizonyos érdekellentétek a fogyasztókkal, ez az Egyesült Államokban is fontos szerepet játszott. Ott intézményesült ez a probléma, ha jól értesültem azonban, akkor elegendő egy bizonyos regiszter felállítása, én azonban nem tartom ezt elegendőnek, így nem oldható meg a probléma. Még egyszer tüzetesebben meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni ezen a területen. Ennyit szerettem volna mondani a magam részéről. Mint ahogyan mondtam, tehát úgy gondolom egy jó kísérlet ez a jelentéstervezet. Köszönöm szépen. Okay. Uh, very much. Köszönöm szépen. Még hatan jelentkeztek hozzászólásra. Ha túl sok időt pazarlunk el, akkor a szavazás utánra kell elhalasztanunk a vitát. Álén kap először szót. Köszönöm, elnök asszony azt hiszem, hogy további vitára is szükség lesz ebben a témában, hiszen ez egy meglehetősen összetett szakmai téma, nagyon fontos kérdések merültek fel, úgyhogy csak néhány pontra szeretnék szorítkozni. Egy kicsikét aggaszt ennek a vitának a hangneme azt hiszem, hogy túlzott a szkepticizmus a jogszabály szükségességét, illetően a jobb oldal, illetve a liberálisok részéről elhangzott, hogy ez nem jó a bankoknak, nem jó az ágazatnak. Viszont ez nem teremte nagyobb versenyt a piacon, nem jelente nagyobb kínálatot a fogyasztók számára? és erre törekszünk, akár jelzálogról, hitelekről van szó, és ezen a területen is meg kell nyitni a piacot, nagyobb kínálatot kell a fogyasztók számára biztosítani. Catherine és más kollégák foglalkoznak ezzel a kérdéssel a Fogyasztóvédelmi Bizottságon belül, és itt figyelembe kell vennünk a fogyasztói hitel irányelv előírásait is. Itt nagyon jó megoldások születtek, ami egyrészt jó az ágazatnak, ugyanakkor védi a fogyasztók védelmét, biztosítja a tájékoztatásukat. Itt joggal merültek fel ezek a potenciális kérdések, és örülök, hogy a jelentéstevő részletesen elemezte ezt a kérdést az összes érdekelt fél szempontjából, például a tagállamokban a pénzügyi felvilágosítása a fogyasztóknak rendkívül nagyon fontos. Fontos, hogy tudják, hogy mit vállalnak, mit írnak alá. Az összehasonlíthatóság legalább ennyire fontos. Itt az említett irányelvben szerepel egy standard tájékoztatási forma, ami szerintem itt is felhasználható lenne. Rugalmasabbá kell tenni ezt a területet, de ugyanakkor bizonyos standard elveket is érvényesíteni kell. További részletekben nem kívánok most elmerülni. Vannak a hitel szövetkezetek, akik, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak például az alacsony jövedelműek számára ingatlan fedezet ellenében hiteleznek, ugyanakkor viszont arra vigyáznunk kell, hogy olyan szabályokat ne alkossunk, aminek nem tudnak amúgy sem megfelelni. Tehát remélem, hogy a vita során sikerül ezeket a kérdéseket megoldanunk, és egy jó jogszabályt elérnünk. Gracias, Sharon. Hay dos formas de hacer un informe. Köszönöm, Sharon. Két féle módon lehet jelentést készíteni ebben a parlamentben. Az első az az, hogy megpróbáljuk anticipálni az Európai Bizottság és Tanács álláspontját, és akkor biztos lesz a siker. A második módja a jelentés készítésének pedig az, hogy megpróbálunk hozzáadott értéket adni még az Európai Bizottság jelentéséhez. A második a bátrabb megoldás, és most éppen ezt az utat próbálja járni a jelenlegi raportőr, amiért gratulálok neki. A szolgáltatási cselekvési terv 43 intézkedéshez vezetett, és piacintegrációhoz ugyanakkor a kiskerpiac integrálódása nem következett be. A fogyasztók érdekeinek, érdekeit kell megvédenünk ezen a területen, és nagyobb biztonságot kell teremtenünk. A kockázatkezelést meg kell vizsgálnunk, ahogy a raportőr is mondta, olyan országból jön ő is, meg én is, amelyben jelentős probléma az eladósodottság, a, és ez volt az alapja a jelenlegi pénzügyi e, válságnak, és Sánchez Presedo jól tudja, hogy e, itt most olyan jellegű szerződésekről van szó, amelyek e, aszimmetrikusak, ahol a felek nem egyenlőek. az egész futamidő alatt oda kell figyelnünk a fogyasztók, illetve a hitelfelvevő érdekeire, és ha így járunk el, akkor számíthat rám és frakciómra, és megpróbálunk hozzáadott értéket adni a bizottsági anyag mellé. Köszönöm. Még mindig érkeznek képviselők, akik szavazni fognak. Még egy embert meghallgatunk ezzel a témával kapcsolatban, utána pedig elkezdjük a szavazást, majd azt követően folytatjuk ezt a vitát Jean-Paul kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Röviden tudok hozzászólni, mert eh, ön is mondta, hogy ne beszéljünk eh, sokáig. Először is eh, a a hitel, a fogyasztási hitel rendelethez kell hozzáigazítani ezt a, az anyagot, a kettő között koherenciát kell létrehozni, hogy a bizalom helyreálljon egy integrált piacot kell kialakítani a jelzálog piacon, harmonizációra, célzott harmonizációra van szükség, és harmadsorban pedig azt kell elérnünk, hogy a fogyasztói hitelekre vonatkozó szabályok megfelelően megvalósuljanak, a egyéb hitelek vonatkozásában is. E, mindannyian azt szeretnénk, hogyha nagy lenne a választék a fogyasztók számára, e, hitelekből, e, ehhez is szükség van harmonizációra. Az, az igazi legyen a harmonizáció, ahhoz összehasonlíthatóságra van szükség például a teljes európai hitelmutató vonatkozásában, mert ne csak a ne csak a hitelköltségeket, a bank felé irányuló hitelköltségeket vegyük figyelembe, hanem a közjegyzői díjakat és egyéb díjakat is, mert különben nem lesz összehasonlítható a dolog. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A szavazás után folytatjuk a vitát. Provence, Catherine, Slavomir Nitras, illetve a jelentéstevő kap majd még szót, és Balc úr jelentését is még meg kell vitatnunk a sport témájában, emlékeztetőül. Remélem, hogy valaki ad nekem egy szavazólistát. Először is a költségvetési módosít, költségvetés módosításáról kell szavaznunk. Ha mindenki készen áll, remélem, hogy minden frakció kiosztotta a listát, úgyhogy akkor, ha készen áll mindenki, akkor kérem csatlakoztassák a szavazókészülékeket. Remélem, hogy nem lesz túl szoros, vagy sok. Most akkor leteszteljük a rendszert. Rendben. Okay. So, uh, paragraph one. Egyes bekezdés A kompromisszumos, mellett ellene tartózkodás elfogadva, második bekezdés B kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett, ellene tartózkodás elutasítva. A hetes okafogyottá válik. Elnézést. Tehát elvetettük, úgyhogy következik a hetes módosító, ellene mellette tartózkodás elfogadva. A D kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, a módosított szöveg egészéről mellette, illetve erről a számok miatt elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, 36 3 arányban egy tartózkodás mellett elfogadva. És akkor most a konkrét költségvetési módosításokról szavazunk. 6802-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Később lehet majd együttesen szavazni. Most a 6803-as következik, ellen, eh, mellett ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, kom- kettes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, és most mondják, hogy a végéig együtt megszavazva mellette ellene tartózkodás, akkor ezeket elfogadtuk, és ezzel tulajdonképpen le is zárhatjuk ezt a szavazást. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és akkor folytassuk a 13-as online szerencsejátékok belső, a belső piacon című szavazással. Has everybody got there? Right. Mindenkinek megvan a szavazólistája, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább, 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg géppel, tehát erről újra szavazunk, 13-as. Mindenki szavazat lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, 20-20 a szavazati arány. Um, I think, I think also, whereas from time to time I don't mind taking nekem általában nincsen problémám eh, azzal, hogy további szavazók eh, jelentkeznek, eh, de akkor ezt előtte és nem pedig a szavazás eredmények ismeretében kellene közölni, tehát ez elbukott, 31-es jön, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 91-es módosító mellette ellene tartózkodók szerintem ezt elutasítottuk, de nagyon kevesen jelentkeztek, így ezt újra meg kell nézni géppel. Mindenki szavazott. Ezt elfogadtuk. Nos, E a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös következik mellette ellene tartózkodók, ezt is meg kell nézni, ellenőrizni, ellenőrizni géppel. 45-ös módosító. Votes open. Lezárom a szavazást. Megint 20-20 az arány, tehát ezt elutasítottuk. Ehhez jön még egy mellette, szerpa, mellette. Tehát 22-20, akkor mégis elfogadtuk. 49-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk így kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ennek kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es módosító, Dirk utolsó módosítója mellette ellene tartózkodók ezt is elfogadtuk, és most pedig az így módosított szövegről szavazunk géppel. Mindenki szavazott, még egy ember szavazzon, lezárom a szavazást. 38-an mellette ketten tartózkodtak, köszönöm, és gratulálunk eh, Szofi Okoninak. Akik most elmennek, azok kérem halkan tegyék, mert folytatódik itt egy napirendi pont vitája. Egy percet adok is nekik, hogy ne kelljen kiabálni. Were you, were you off? Hmm.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 kollégák szólni tudjanak, és akkor most folytatjuk a jelzálók hitelekről szóló vitát. Pervans Berens, Catherine Styler, Slavomir kap még szót, utána jelentéstevő Pervans. Merci, cher président. Köszönöm, elnök asszony. Ami a jelzálók hitelt illeti, ez már egy ideje a fiókban van és továbbra is vitatott, erősen vitatott a helyzet, mert természetesen mindannyian szeretnénk egy európai jelzálogrendszert kialakítani az ingatlanpiac fel lendítésére, illetve a gazdasági tevékenység fellendítésére, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a az ingatlanpiac hozzájárult a válsághoz, tehát eh, komolyan nagy figyelemmel kell eh, hozzáállnunk ehhez eh, a témához. A 14 napos gondolkodási idő lehet, hogy túl sok egy bankárnak, de azt gondolom, hogy ezt az érvet 2011-ben nem tudjuk elfogadni. Ami a raportőr álláspontját illeti, nem tudok most minden olyan módosítóra kitérni, amit ő javasolt. Két dologra térnék csak ki. A pénzügyi felvilágosítás fontosságáról beszélt, teljes joggal, én magam is fontosnak tartom, ugyanakkor ez a pénzügyi felvilágosítás a tanácsadási kötelezettséggel egyenértékű. A, ugyanúgy, ahogy a, az egyéb pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó szabályozásban azt kell elérnünk, hogy olyan mértékű információt kapjon, amely alkalmas a saját helyzete felmérésére. Ami pedig az eladósodottságot illeti, A fogyasztói hiteleknél már előr kitértünk erre a kérdésre, de most itt megint kell ezzel foglalkozni. Azt gondolom, hogy egy pozitív listát kell kialakítanunk, most lábalunk ki a válságból, azt mondjuk, hogy a túlzott eladósodottság egy kritikus téma, beszéltünk a, beszélünk az államadóságról, de a tény az, hogy az államok és az állami hatóságok felelősségét is vizsgálnunk kell a háztartások eladósodottsága okán. Lehetővé kell tennünk a kevésbé gazdagok számára is, hogy hozzáférjenek eh, fenntartható feltételekkel a hit. Önöm. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. A ma délutáni vita rendkívül érdekes. Egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy ez talán az egyik legfontosabb ügy, hiszen ez közvetlenül érinti a polgárainkat, a mindennapi életüket, és ez az életük legfontosabb pénzügyi döntése vagy kiadása. A 18-as cikkre szeretnék reflektálni, ami a, hat, az, a lejárat előtti visszafizetést illeti. Ez befolyásolja a jelzáloghitel teljes lejáratát, Az Egyesült Királyságban a, az idő előtti visszafizetés kapcsán a diszkont mértékét is figyelembe kell venni, és nagyon gyakran, ha alaposabban megvizsgáljuk, ez a diszkontálás aránytalan a hitel futamidejéhez képest. Úgyhogy szerintem ezt pontosabban kéne megfogalmazni. McCarthy itt az összehasonlíthatóságról szólt, a verseny fontosságáról. Az egyes piacokon vannak bizonyos mértékű díjak, a kockázati tényezőt nyilván a kamatszint tükrözi, a 14 napos gondolkodási idő és egyéb szempontok kell, hogy érvényesüljenek nyilván a fogyasztóvédelem területén, az engedélyezés és egyéb dolgok, Tehát ezeket a szempontokat a 18-as cikkben pontosabban kéne megfogalmazni, a, figyelembe véve a különböző kulturális jellemzőket és egyéb sajátságos körülményeket, hogy megfelelő feltételekhez jussanak a hitelfelvevők a korai visszafizetés esetén milyen díjakat alkalmaznak a bankok, hogyan lehet a tisztességes versenyt biztosítani. Ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen komolyan közelíti meg ezt a témát. Egy kicsikét már kifutottunk az időből, éppen ezért rövid leszek. A korábbi hozzászólók jogosan és helyesen említették, hogy a polgárok eladósodottságát részletesen meg kell vizsgálnunk. Amikor egy ilyen súlyos, ilyen komoly anyagról beszélünk, ami szorosan kapcsolódik a kockázat elemzéshez, ennek a szempontnak is megfelelő súlyjal kell megjelennie. A pénzügyi kockázat kezelés kérdése valahogy itt elveszett. Ha megvizsgáljuk a, azt, hogy a helyi hitel elemzők a legmegfelelőbb szervezetek, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A második megjegyzésem pedig a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos. Itt az a kérdés merül fel, hogy lehetővé tegyük-e a lejárat előtti visszafizetést. Szerintem ezt mindenféleképpen lehetővé kell tenni, ugyanakkor olyan költségek mellett, ami elviselhető a hitelfelvevő a fogyasztó számára. Itt a fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartanunk, illetve azt a jogot, hogy megfelelő védelmet élvezenek a túlzott mértékű díjakkal szemben. A tanácsadói testületek szerintem megfelelően foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nagyon gyakran azért vesznek fel emberek jelzálog hitelt, illetve úgy vesznek fel hitelt, hogy ugyanakkor a feltételeket nem teljesítik száz százalékban, és akár két százalékos kezelési költséget is felszámítanak. Az anyag tartalmaz bizonyos kifogásolható pontokat. Ha én például én eh, egy devizahitelt veszek fel, külföldi devizában veszek fel hitelt, én Lengyelországban élek, akkor nem kényszerítettem a bankot arra, hogy átváltsa ezt a hitelt, hiszen az eredeti eh, hitelszerződésben ez a feltétel nem szerepelt. Bizonyos korlátok érvényesülnek, a pénzügyi hatóságok részéről. Tehát mindenféle átszámítás, átváltás nehézségekbe ütközhet. Ezt is azonban érinteni kell az anyagban, hiszen ez a hitelszerződések megkötésének szabadságát is érintheti. Az ide vonatkozó rendelkezések nem feltétlenül meggyőzőek. Itt ugyanis elhangzott az is, hogy bizonyos okok miatt el lehet halasztani a visszafizetést egyéni körülmények figyelembevétele alapján. Ez meglehetősen homályosnak tűnik így. Ki fogja megítélni az egyén sajátos körülményeit, esetleges nehézségeit. Az ilyen feltételeknek mindenféleképpen egyértelműen kell szerepelniük a hitelszerződésekben. És még egy harmadik szempontot is felkívántam vetni. Miután Lengyelországból jövök, és itt említettem a külföldi valutában nyújtott jelzálók hiteleket, ez más kelet-európai országokban is előfordul. Van olyan ország, ahol az ilyen hitelek az összhitelállomány 60%-át képviselik. Svájci frank nagyon, a svájci frank nagyon népszerű volt, most az euró igen népszerű, mint amiben hitelt vesznek fel magánszemélyek. És az árfolyam erősödése, a svájci frank erősödése igen hátrányosan érintette a lengyel hitelfelvevőket, habár tisztában vannak azzal, hogy ez egy átmeneti állapot. A lengyel pénzügyi hatóságok az elmúlt hat évben már utaltak arra, hogy korlátozni kellene a külföldi valutában nyújtott jelzálog hitelek vagy hitelnyújtási tevékenységet. Ezek a hitelek még arra az időre nyúlnak vissza, amikor az loti viszonylag erős volt a svájci frankhoz képest, azóta leértékelődött, ugyanakkor viszont a jelzálók hitelszerződések hosszú távúak. Az elnök asszony közbe szakítja a hozzászólót. Az anyag javaslatot tesz egy olyan rendelkezésre is, ami a külföldi valutában nyújtott hitelszerződésekre vonatkozna, konkrétan, hogy korlátozni kell az ilyen szerződések számát. Ugyanakkor több évig együtt kell élnie a hitelfelvevőnek az ilyen hitelekkel. Bizonyos elvek nem érvényesülnek. Először is az euró például a csehek számára, vagy a lengyelek számára még mindig külföldi valuta, hiszen nem abban kapják a jövedelmüket, ugyanakkor sokakat arra kényszerítenek, hogy külföldi valutában vegyenek fel hitelt. természetesen majd módosítókat is be fogok nyújtani. Ön több időt kapott, mint az árnyék előadó, és általában nem így szoktunk eljárni. Anthony akar-e még összegezni? Van még idő a módosítók benyújtásáig, ami szeptember 30-a. Nyilván nem beszél ön sem szeptember 30-áig, de azt gondolom, hogy majd kétoldalúan eh, megbeszélheti az egyes képviselőkkel a még tisztázandó eh, kérdéseket. Eh, Bolcúr jelentését pedig már előbb kellett volna tárgyalnunk, és azt halasztottuk az önjelentése utánra. Köszönöm, mennyi időm van akkor, elnök asszony, mennyi időm van? I don't think you should take longer than 10 minutes. 10 minutes. 10 percnél több azért ne legyen a hozzászólása. Nos, én azt gondolom, hogy annyira sincs szükségem. Először is szeretném, szeretnék hangot adni az elégedettségemnek fölött, hogy ilyen sok hozzászólást hallhattunk, ami a jelentés fontosságára is rávilágít. Több, külön megköszönöm a hozzászólások minőségét. Egy sor közös aggodalmat azonosítottunk, ami kiinduló pontja lehet a vitának. Az én jelentés tervezetem azt a célt szolgálta, hogy ösztönözze a vitát, nem pedig lezárja a vitát. Egyszerűen csak felvetettem olyan kérdéseket, amelyekről érdemes beszélni jelzálog hitelezés témakörében. Én egyébként is csapatjátékos vagyok, és azt szeretném, hogyha a szakbizottság összes tagja részt venne ebben a munkában, mert úgy hiszem, hogy ez fog a legjobb eredményhez vezetni. Reagálnék most néhány olyan felvetésre, ami a mai délután során elhangzott. Palóri úrnak az aggodalmait én is osztom, aki a növekedés fontosságáról beszélt. Ez a jelentésben is megjelenik. Rugalmas jelzálog piacra van szó, a bizalom helyreállítására van szükség, és végső soron pedig gazdasági növekedésre van szükség alapvetően egyetértek azzal az aggodalommal is, hogy ne szabályozzuk túl ezt a piacot a túlszabályozás rossz az ágazatnak, ugyanakkor a nem megfelelő vagy nem elégséges szabályozás is hátráltathatja a növekedést. Az európai piacon világos szabályokra van szükség. Megfelelő szabályozásra és megfelelő egyensúlyhelyzet kialakítására van szükség. Számos hozzászóló említett még egyéb pontokat is, amelyeket most csak röviden, amelyekre csak röviden térnék ki, és eh, néhány kollégával pedig majd később eh, felveszem a kapcsolatot személyesen. A prudenciális kérdésekkel kapcsolatban is volt egy eh, megjegyzést, Először is ugye születik egy általános szabály, született egy általános szabályozás, amely felülről jövő szabályozás a tőke megfelelésre vonatkozóan. Itt most alulról kívánunk szabályozni, a helyi piacokról kiindulva, és felfelé dolgozva a rendszerben, annak érdekében, hogy a felügyelő hatóságok jól el tudják látni a dolgokat, tehát mi decentralizációt szeretnénk létrehozni, és konfliktus esetén pedig azt szeretnénk, hogy rendelkezésre álljanak azok a mechanizmusok, amelyek a megoldások megtalálásához vezethetnek. Ez tehát két megközelítés, de azt gondolom, hogy a két megközelítés közti egyensúlyi helyzetet is sikerül majd megtalálnunk. Egy másik fontos kérdés a magas jelzálog hitelezéssel kapcsolatban az, hogy a megfelelő jelzálog hitelezési szintet megtaláljuk. E, tehát itt meg kell vizsgálni a az ingatlan értékét, a, hitelező, a hitelfelvevő korát, személyes hátterét, e, fizetőképességét. E, ezek mind jelzésértékű dolgok, és így kialakítható egy referencia érték. Erre vonatkozóan pedig ajánlást tehet, tehetünk annak érdekében, hogy európai szinten kialakuljon egyfajta konzekvens hitelezés. Szükség van az összeférhetetlenségek kiküszöbölésére is. A tanácsadás az ügyfelek érdekét kell, hogy szolgálja. A tanácsadás célja az nem a jutalék megszerzése. ami a visszafizetési képesség, a fizető, fizetőképesség felmérését illeti, ott egyfajta független hozzáállásra, független vizsgálatra van szükség. Ezt is majd alapos, alaposan megvizsgáljuk, és megpróbálunk jó szabályozást kialakítani. Reklám. A belső piaci bizottság fogja ezt a témát mélyebben megvizsgálni. nekünk foglalkoznunk kell a rádióreklámokkal, a rövid újsághirdetésekkel, tévéhirdetésekkel, tehát a hagyományos hirdetési formákkal. Nem akarjuk a pénzügyi piacok hirdetéseit eltüntetni, hanem csak azt szeretnénk, hogy megfelelő mennyiségű információ álljon a fogyasztók rendelkezésére. Szintén fontos eh, a pénzügyi sokszínűség. A nem egységes szabályokat akarunk mindenáron bevezetni, hogyha egyes országokban a kockázatkezelési módszerek már jól működnek, akkor sem értelme azokba beleturkálni. A sokszínűség ugyanis az innovációt serkenti. A jelzálók piacon azt szeretnénk, hogy hozzáférhetőbb, jobb termékek álljanak a fogyasztók rendelkezésére, létezhetnek szűkpiaci rések, amelyeket egyéb vagy más, ma még nem ismert terméktípusokkal lehet betölteni a különböző e, jelzálog e, e, szerződések különböző kockázatokat képviselnek. Ezért is van az, hogy a sokszínűség kiterjedése a szabályozói válasz minőségét is meghatározza. Vannak olyan költségtényezők, amelyek strukturális természetűek, és vannak olyanok, amelyek változóak. Gigold úr szokásához híven a makrogazdasági stabilitást és a, az anticiklikus intézkedések fontosságát, valamint a prudenciális aspektus fontosságát eh, eh, hangsúlyozta. Egy makrofelügyeleti keretet is létre kívánunk hozni, és meg kell vizsgálnunk azokat az eszközöket, amelyek eh, képesek a helyi piaci viszonyok kezelésére. Emellett hosszú távú finanszírozási problémákat is át kell gondolnunk. Az esedékesség vagy lejárat előtti visszafizetés kérdéskörében megint csak egy egyensúlyi helyzetet kell találnunk, finanszírozás, idő előtti visszafizetés, témájában, hiszen ennek a, a költsége e, megint csak megjelenik majd a piaci árban. A fix kamatozású e, hiteleket hosszú távon e, finanszíroztatják meg a hitelezők, itt más az eljárás, tehát más a, mások a körülmények, itt hosszú távú megfontolásokra van szükség. Ami a lejárat előtti visszafizetést illeti, ennek a lehetőségei vagy feltételei is el fognak térni. Meg kell vizsgálnunk a kritériumokat, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi a helyzet Amerikában. Nem akarjuk, hogy büntessék a fogyasztókat a lejárat előtti visszafizetésére, ennek természetesen lehetnek pluszköltségei, amit meg kell fizetni, ugyanakkor az lejárat előtt visszafizető hitelezőket nem szabad büntetni. Tehát megjelent a jelentésben ezzel kapcsolatban is számos javaslat, de várjuk az esetleges egyéb megoldásokat is. Láttuk, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy a beruházók, építési vállalkozások milyen szerepet játszanak a jelzálog hitel területén, az ő számukra nyújtott hitelek kérdéskörét is körül kell járnunk. A meg kell vizsgálni azt, hogy az adott ingatlan kapcsolódik-e valami konkrét hiteltípushoz, és hogy ennek következtében hogyan alakul a jelzálog a fogyasztó számára, e, és nem lehetne-e ehhez képest e, kedvezőbb e, pénzügyi feltételeket elérni. McCarthy asszony pedig azzal nyugtatnám meg, hogy a verseny helyzetet is alaposan meg fogjuk vizsgálni, ami az összehasonlíthatóságot illeti, ott szükség van standardokra, de nem zárt vagy merev standardokra további információs jellegű előírásokat később hozzá lehet adni az előírásokhoz. Tehát lesznek, lesz egyfajta alapstandard, és aztán a különböző szerződés típusok vagy jelzálog típusok vonatkozásában ehhez képest eltérések lehetségesek. José Maria Garciának pedig megköszönöm a az álláspontját, illetve az által elmondottakat. Nem ugyanazt a politikai családot képviseltük, de képviseljük, de mindig nagyon jól együtt tudunk működni. Ugyanaz igaz Gozesz úrra is. Ő megint csak felvetett valami olyasmit, aminek a fontosságával én is egyetértek, nevezetesen a fogyasztói hitel és a jelzálok hitelek kapcsolatát. Itt ugyanis eh, összehangoltságra van szükség a jogszabályok eh, között. Ugyanakkor a jelzálók hiteleknek vannak eh, olyan sajátosságai, amely sajátosságok nem jelentkeznek a fogyasztói hiteleknél. És ebből kifolyólag a két különböző hitel típus megközelítése eltérhet. Noha vannak átfedések, a jelzálók hitelek vonatkozásában bizonyos esetekben szigorúbban kell lejárnunk, mint a fogyasztási hiteleknél. Ami pedig a lakásállományt illeti, illetve hogy az ingatlanpiac hogyan járult hozzá a gazdasági válsághoz, az ezzel kapcsolatban elmondottakkal is egyetértek tanácsadás fontossága, pénzügyi informáltság, tájékozottság, azzal is egyetértek, amit itt ezzel kapcsolatban elmondtak, idő szükséges a kapott információk megemésztéséhez, ugyanakkor rugalmassággal is egyetértek. Tehát a tanácsadás legyen hatékony, mert különben nincs is semmi értelme ha úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi tanácsadás szerepe fontos, akkor ezt követően egy gondolkodási időszakot kell engedélyezni, hogy az elmondottakat a fogyasztó megemészhesse. vannak referencia értékek eh, az államadóság eh, vonatkozásában, de amikor magán eh, adósságokról van szó, magáncélú adósságokról, ott jelenleg még nem rendelkezünk ilyen jellegű jogszabályokkal. Tehát ezeket a dolgokat fogjuk még majd a jövőben alaposabban megvizsgálni. Ami a lejárat előtti visszafizetést illeti, ott tisztánlátásra van szükség, nem szabad büntetni a fogyasztót, ugyanakkor kompenzálni kell a hitelnyújtót, meg kell vizsgálnunk azt, ami Németországban történik, mert azt gondolom, hogy ott kialakult egy jó gyakorlat, és hát majd ehhez képest vizsgáljuk a, az Európai Bizottsági javaslatot. Amikor a házaspár Eh, elválik, akkor szintén bizonyos konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek adott esetben eh, adott esetben rugalmas eh, lejárat előtti visszafizetést is magukban foglalnak. Másik kollega az eladósodottságról, a kockázatkezelésről beszélt, szintén kitért a lejárat előtti visszafizetés lehetőségére, e, és arra, hogy itt ne legyenek túlzott e, költségek, ez megint csak egybevág azzal, amit elmondtam, hogy azt, aki korábban visszafizeti a hitelét, ne érje semmifajta büntetés. Azt hiszem, hogy ennyit akartam elmondani, e, mára legalábbis elég. Köszönöm elnök asszony a türelmét, és köszönöm mindenkinek a hozzájárulását. Továbbra is szívesen együttműködök mindenkivel. Köszönöm szépen, remélem, hogy a, jelenlévő koordinátorok majd megvédenek, hogyha ér a koordinátorok ülésén, hogy túl hosszú időt adtam a jelentéstevőknek. De, mint ahogy említettem, már korábban is rengeteg súlyos jelentés vár még ránk, és úgy tűnik, hogy egy óra nem elég ezekre. Kérem, hogy mindenki próbálja meg az időt tartani. Itt nem csak egy jelentést elszigetelten tárgyalunk, hanem akár öt vagy tíz jelentés, komoly jelentés egymáshoz szorosan kapcsolódhat. Nem volt most jelent Trissei úr, mert hétfőn már itt volt, mint ahogy említettük, szeptember 30-a a módosítók határideje, október 24-én vitatjuk meg a módosítókat, és az ECON szakbizottságon belül 19, december 19-20-án lenne a szavazás, és a februári plenáris elé kerülne a jelentés. És most akkor rátérünk Balc úr jelentésére, a sport európai dimenziója. Tramans uh, úrtól, uh, úr nevében elnézést kérünk, uh, mint árnyék jelentéstevő, mert el kellett utaznia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, hiszen tudom, hogy kevés az időnk már. If you're leaving, please. Kérem, hogy csendben távozzanak. Ne a teremben folytassák a beszélgetést. Also starten wir nochmal. Elkezdem még egyszer. Egy kicsit technikaibb jelentést követően, amelyet ma reggel tárgyaltunk, és amelynek én voltam a szerzője, most egy kicsit kézzelfoghatóbb téma következik, a sport európai dimenziója. Előjáróban szeretném elmondani, hogy a vélemény megfogalmazásakor nagyon fontos volt számomra, hogy világossá tegyem, hogy a sportnak nem csak egészségügyi és társadalmi szerepe van, hanem, és ezt világosan hangsúlyozunk kell, gazdasági súlya is van manapság. Gyakran ennek nem fordítanak, tulajdonítanak elég nagy szerepet a sport ugyanakkor egy nagyon fontos munkáltató is azzá nőtte ki magát, és szintén nagyon fontos, hogy egy nagyon fontos adófizető ágazatról van szó. Európai szinten azonban nem elegendő a rendelkezésre adott, álló adatok mennyisége, ennek véleményem szerint meg kell változnia. Ilyen adatokra támaszkodva európai szinten hozzáadott értéket teremthetünk az együttműködésben, illetve a bevált gyakorlatok megosztásában. Alapvetően azonban a sport területén mindenképpen a szubszidiaritás elve kell, hogy előtérben legyen. A sport közel kell, hogy legyen a polgárokhoz, és ez akkor valósítható meg a legjobban, hogyha a nemzeti, regionális és legjobb esetben helyi szinten szervezik a sportot. Ezért az Európai Uniónak a nevezett pontokon túl arra kell korlátozódnia, hogy egy megfelelő jogi keretet biztosítson. Például a sport finanszírozására vonatkozik ez, a versenyszabályokra, illetve a hasznosítási jogokra és a reklámozási jogokra. Nagyon fontos, hogy olyan nemzeti jogszabályok szülessenek, amelyek összhangban vannak az európai jogszabályokkal. Hogyha egy véleményt fogalmazunk meg, egy saját kezdeményezésű jelentéshez nagyon korlátozottak a lehetőségeink, Kérem ezért a kollégákat, hogy ahol fontosnak tartják, azt módosítókkal egészítsék ki a véleményt, amelyet megfogalmaztam. Szeptember 5-e a módosítók benyújtásának ideje, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint egy hét áll a rendelkezésünkre. Sajnos eh, az ütemterv tekintetében úgy áll a dolog, hogy már szeptember 22-én kell szavaznunk erről a jelentésről. Ez sajnálatos, mivel az ECON éppen ebben az időszakban eh, küld delegációt az USA-ba, amelyen én is részt veszek többek között, és mivel közölték velem, hogy a Kulturális Szakbizottság október 5-én már szavazni fog erről a jelentésről, szeptember 22-e kéig valószínűleg nem változik a szavazás időpontja, ezért kérném, hogy a saját tervezetemmel kapcsolatos szavazás alkalmával támogassák a szövegemet, akkor én ugyanis nem tudok jelen lenni, és előre is várom a hozzászólásokat a tervezethez. Köszönöm. Uh, uh Köszönöm szépen, Allin. Nagyon tetszik nekem a jelentéstevő megközelítése. A ma délelőtti vitában elhangzott szempontokat, a kultúra és egyéb szempontjait is figyelembe kell vennünk, és így lehet a mi véleményünket a leginkább érvényesíteni a illetékes bizottság felé, a kulturális szakbizottság felé. Itt most az egyes bekezdésekre rátérve, ami a gazdasági tevékenység szintjét illeti, illetve az Eurostat statisztikai adatait. Ez nagyon fontos, ugyanis én is rákérdeztem a különböző szövetségeknél, hogy tisztában vannak-e, hogy mennyire fontos az az ágazat. És azt mondták, hogy az legutolsó adat, amivel rendelkeznek, 2006-os, még az osztrák soros elnökség idejéből, miközben a sport kb. 407 milliárd euróval járul hozzá a gazdaság, a GNI-hoz. Tehát nagyon fontos, hogy aktuális statisztikai adatokat kapjunk, és ennek fényében láthatnánk, hogy milyen mértékben járul hozzá a sport a gazdasághoz, miközben a hagyományos ágazatok hanyatlanak. A jelentéstevő azt is egyértelművé teszi, és ez támogatandó, hogy a sporttevékenység zöme non-profit jellegű. Itt fontos, hogy támogassuk a helyi szintű kezdeményezéseket, tevékenységeket, és az amatőr sport támogatását is hangsúlyoznunk kell, Ma délelőtt, amikor az online szerencsejátékról beszéltünk, ott is elhangzott, hogy az ebből a tevékenységből származó bevételek mennyiben támogathatnák az amatőr sportokat. Tehát ezt egyértelművé kell tennünk a jelentés, ebben a jelentésben is. És nyilvánvalóan üdvözlendő lenne, hogy a szerencsejátékból, fogadásból megfelelő jövedelemre tehetnének szert a sport szervezetek is. Ismét hangsúlyozni kell, hogy a sport tisztességességének megőrzése egy rendkívül fontos szempont, és bizonyos büntetőjogi szankciókról is szót lehet ejteni amit egyes országok alkalmaznak, például a bundázás vagy egyéb illegális tevékenységek esetében. Fontos, hogy itt európai szinten szabályozunk, hiszen itt egy határokon átnyúló tevékenységről van szó, akár a subort események jegyel adásaira vagy a fogadásra gondolunk. És még egy dolgot fel vetni, pontosítás véget az ötös bekezdésben a jelentéstevő azt írja, hogy a bizottságot felkéri, hogy tisztázza az állami támogatásokkal kapcsolatos uniós szabályok alkalmazását a helyi vagy amatőr vagy jótékonysági szervezetek, amelyek érintettek lehetnek ezen a területen, nyilvánvalóan nem lehetnek alanyai a verseny jogi rendelkezéseknek, tehát ezzel a részletet talán ki kéne egészíteni a jelentést, de minden esetre én üdvözlöm a jelentéstevő megközelítését. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az Alde nevében Schmidt, Ale Schmidt kolléga. Én most nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de a bizottsági anyagot, illetve a jelentés tervezetet olvasva, én Üdvözlöm a hangnemet, üdvözlöm azt, hogy a szubszidiaritás is helyt kap. Ha Európa dezintegrációjára beszélünk, akkor fontos megemlíteni, hogy a sport integráló erejű, és minden nap, minden héten az emberek egész Európában ugyanazokat a sporteseményeket nézik, és a fiatalok különösen sokkal jobban tudják, hogy mi történik Spanyolországban, Olaszországban vagy Görögországban, mint a saját országukban. A bizottság közleménye is említi a fenntartható sportfinanszírozást. A szakbizottságunkban többször arra sarkaltuk a bankokat, hogy nézzék meg, hogy hetente vagy naponta mennyit keresnek a sportolók. Meg lehet nézni, hogy az egyes labdarúgó klubok Európában milyen adósságokat halmoztak fel. Egy kis országot képviselve talán egy kicsikét elfogult vagyok, hiszen több mint 50 éve ez a szívügyem, de ha egy jó csapat összeáll nálunk, akkor pár héten belül azt vagy egy német, vagy egy angol, vagy egy spanyol, vagy olasz klub megvásárolja. Tehát egy olyan rendszert kellene kialakítani, aminek keretében Nyilvánvalóan a pénz nagy része a játékosokat illeti meg, mert profik. Ugyanakkor bizonyos részét a helyi szint, az amatőr sport kell, hogy megkapja, hiszen az egész onnan indul ki, és ezt is fel kell venni az európai szintű vitában. Vegyük például a műsorszórást ahol a finanszírozásban eh, nem vesznek részt eh, megfelelően. A gazdag klubok egyre gazdagabbak lesznek, eh, és a többi, és a többi. Tehát azt hiszem, hogy Ramonnal majd megpróbálok szót váltani, hogy bizonyos bekezdések ezzel is foglalkozzanak, hiszen a sport jövőjét illetően Európában eh, mindenféleképpen fenntartható finanszírozásra van szükség, ami jelenleg még nem biztosított. Sven itt volt, de időközben eltűnt, miközben most adtam volna meg neki a szót. Úgyhogy ha esetleg hallja és vissza tudna jönni, a számítógépe legalábbis még itt van. Otherwise, I shall go. Anybody else wanting to speak? Kíván még valaki szólni? Jean-Paul? Tényleg eh, csak az időt kitölteni, az Eurovízió fesztiválokon, illetve a műsorokban is vannak ilyen összekötő elemek, ez megengedi, egyébként is visszatért már, csak gratulálni akarok a, a munkához, a mi frakciónkban, amikor erről beszéltünk, akkor elhangzott az, hogy nekem sportolnom kellene, és ezt el is fogadtam, ezt a javaslatot. És ezt el is fogadtam, ezt a javaslatot. Tout Ezt csak azért mondtam, mert megvártuk, hogy Sven megérkezzen, erről szól a bajtársiasság. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Miután a francia média már zöldnek nevezett téged, akkor könnyedén fel is szólalhatsz addig, amíg vissza nem térek. Csak köszönetet szeretnék mondani Borkártnak, Nagyon jónak tartom, hogy a szöveg nincs tele gazdasági növekedés sürgető retorikával, hanem figyelembe veszi, hogy a sport tulajdonképpen a társadalmi jólétet szolgáló tevékenység, amelyet polgárok szerveznek, és amelynek aztán gazdasági hatása is van ebben a sorrendben, ahogyan így említettem. Nagyon eh, fontosnak tartom még azt, hogy megemlítsem, hogy a statisztika az egész harmadik szektor számára fontos statisztikai probléma ez, illetve jelentős statisztikai probléma. Nincsenek megfelelő adataink, és nagyon sajnálatos, hogy nincs elegendő adatunk a harmadik szektor fejlődésére vonatkozóan. Éppen ennek a folyamánya az, hogy a sporttal kapcsolatosan nincsenek minőségi adataink. Az eddigi kéréseink az Európai Bizottság felé eddig eredménytelenek voltak, nagyon jó lenne, örvendetes volna, hogyha változna itt valami, és ez nem csak a sportra vonatkozik. Ennek értelmében köszönöm szépen a véleménytervezetet, és úgy gondolom, hogy távol létedben is mindenki majd támogatni tudja azt. Ez az. Astrid is feeling lively. Yeah, äh, uh, Astrid is felélénkült. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen nem akartam hozzászólni, és nem is foglalkoztam igazán ezzel a dossziéval, mert Winston churchill értek egyet, aki azt mondta no sports, azaz nem fontos a sport. Annak idején egyébként eltörtem a lábamat sielés közben, ez talán ezzel is összefügg. Egy dolgot azonban meg akartam említeni, mindig a gazdagok adóztatásáról beszélünk, illetve arról, hogy nem növekednek eléggé a bérek, hogy gondok vannak. Egyszerűen elfogadhatatlannak tartom azt, hogy az úgynevezett sportolók milyen hatalmas összegeket keresnek. Erről azonban ezen senki nem háborodik fel. Több ezer munkavállalóról van szó, aki elmegy a meccsekre, és és nagyon örül a meccseken, jól érzi magát, támogatja ezeket a sportolókat, és hogyha egy európai képviselő vagy miniszter keres több pénzt, akkor az botrányosnak tartja a közvélemény. És a sportolókkal kapcsolatosan azonban senki sem panaszkodik, minden szombaton, vasárnap elmennek az emberek a stadionba, és ott drukkolnak a sportolóknak. Én meg szerettem volna említeni ezt a problémát. Hát csak egy mondatot fűznék hozzá. Ja, or, németül akkor. Úgy látszik, már régen nem járt foci stadionban, mert hogyha rossz a meccs, és tízezer ember azt kiabálja, hogy hülye milliómosok, akkor ez egy igen erős üzenet Astrid, Kölnbe is el, elutazhatsz, ahol a, a kölni csapatot, csapat meccsédet, meccsét is meglátogathatod, és láthatod majd, hogy ha rossz a meccs, akkor igen világos üzenetet fogalmaznak meg a rajongók. Ich war sicher, sicher, ich gehe nicht zum, äh, zu Fuß. Ich bin einmal, ich war mal Bürgermeister. Und Annak idején két foci klub volt ott, ahol én polgármester voltam, és azok majdnem tönkretettek engem. Néha-néha csak-csak el kellett látogatnom a stadionba, és a rádió is tudósított róla, hogy ott voltam. És a kollégák a szavazatgyűjtés céljából minden vasárnap odalátogattak. Őket nem említették, én egyszer mentem el, és engem meg említettek a médiában. Ennyit ehhez. De nagyon fontosnak tartom, megemlíteni, hogy gyakran mit követelnek az egyes önkormányzatoktól. Annak idején 400 ezer frankot kellett volna adnom az önkormányzati pénzekből, hogy az adott csapat játékosokat vásárolhasson. Hát azt mondtam nekik, hogy gyűjtsetek az utcákról játékosokat. Az önkormányzati pénzek nem ennek a finanszírozására vannak. Köszönöm. A sport egyébként jót tesz az embereknek, és nekem is szükséges eh, ahhoz, hogy eh, három óráig tudjam a trialógusokat. Kicsit olyan az, mint amikor az Oxford-Cambridge eh, evezős versenyen vesz részt az ember. A hetes cikk tartalmaz egy kitételt a szellemi tulajdonjogok és médiajogok védelméről, és ezzel már el is érkezünk a versenyjogi kérdésekhez, amikor a médiajogok eladásáról, adásvételéről van szó, amiről már foglalkoztunk a korábbiakban. Nem vagyok benne biztos, hogy erről tudok valamit írni, módosítót írni, de azt gondolom, hogy itt érdemes lenne egy kicsit kotorászni ebben a témában. El kell ismerni azt, hogy a különböző tagállamok copyright törvényei eltérnek eh, egymástól. Eh, Németországban más az, ami megengedett és kiadható, eh, és más a részvételi, a látogatottság is. Nyilván megtehetünk egy kísérletet, hogy harmonizáljuk mindezt, hát sok sikert hozzá. És akkor most visszaadom önnek a szót, hogy lezárja. Köszönöm, elnök asszony. Az egyes pontokról nem is szeretnék részletesen beszélni, csupán az Astrid Lüling hozzászólására reagálnék. Beismerem, szívesen járok stadionba, gyakran igen aktívan is részt veszek ott a rajongói tevékenységben, és Mióta a hanoveri csapat, amely az én választókörzetemhez tartozik, az Európai Ligában játszik, még szívesebben járok stadionba. Hát, kedves Astrid, meghívlak téged, menjünk el együtt stadionba egy meccsre, és akkor talán megváltozik a véleményed. Jó, lehet, lehet, de mégis érdekes elmenni egy ilyen foci meccsre. Lehet, hogy most kivételesen kedves Astrid egy kicsit eltér a véleményünk. Egyébként köszönöm mindenkinek a hozzászólását, főként azt, amit Oles Schmidt mondott. Szívesen beveszem a, azt, amit Arlene McCarthy is mondott a véleménybe, és a hetes ponttal kapcsolatosan, elnök asszony, azt hiszem, hogy nagyon általánosan fogalmaztam. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz téma, igazat adok önnek ebben, mégis fontosnak tartottam, hogy ebben a nagyon rövid véleménybe szerepeltessük ezt a kérdést is. Ezért nagyon örülnék, hogyha módosító indítványokat fogalmazna meg ehelyütt, és hát ha számos egyéb tevékenysége mellett talál még időt erre is. Köszönöm szépen, mint ahogyan mondtam, hamar itt lesz szeptember 5-e, ez ugye a módosítók benyújtásának határideje de hát ha hétvégén valaki tud még időt szakítani erre, köszönöm. Uh, uh, köszönöm akkor az előadó elmondta, hogy 22-én módosítók benyújtásának ideje októberben szavazunk róla, novemberben plenárisra kerül a kérdés. 5, szeptember 5-ig lehet benyújtani a módosítókat, aztán később 22-én tárgyaljuk azokat. Következő ülésünk szeptember 12-én este 7 órakor van Strasbourgban, ezzel lezárom az ülést.